Dear colleagues, I think we, we... Kedves kollégák, azt hiszem, hogy nem, ne várjunk tovább, mert eléggé sűrű a programunk. Tehát szeretnénk meghallgatni a fontos tájékoztatásokat. Nos, a koordinátoranak a munkáját illetően. Uh, reports, uh, the technical uh, report. Nos, a technikai kérdések, jelentések azok az elnökhöz kerültek, aztán az éves különböző programok az GUE-hez. A jogalkotási szempontokból. A GUE a halászati politikával kapcsolatos anyagot kérte, az ALDE pedig a biodiverzitási stratégiát kérte. A szocialisták a környezetvédelmi programokat, aztán a 2010-es mentesítés az néppárthoz került, az Áldának szintén volt még egy jelentése, ami hozzájuk került. Aztán a szocialisták kaptak a különböző fejlesztési programokból a helyi programokat, a kohéziós célkitűzések elérésére. Aztán a következő, tehát 2012-es évi küldöttségek a Dán soros elnökség keretében a kopenhágai ülésre megy egy küldösség, aztán Ciprusra is, és máshova. Aztán a jogalkotási csomag, aztán 2020, és a kohéziás politika támogatása a KKV-knek mind sorra került. Utána lesz az holnapi, illetve a ma délutáni után a jövő évi parlamentekkel való ülés, de remélhetőleg a jogalkotási csemag és a több éves pénzügyi keret kérdéseit is le tudjuk majd zárni abban is megegyeztünk, hogy a jövőbeli kohéziós politikával kapcsolatban mit teszünk. Nem lesznek rendszeres találkozók, mint például most a bizottsággal, amely a következő kohéziós politikai feladatokról szól majd, hanem adhok módon találkozunk, nyitottabb formában, mint a tárgy, csak a tárgyaló felek. Úgy döntöttünk, hogy a következő koordinátor ülésen november végén a titkárság a jogalkotási időszak második részére elosztja a pontokat. Ezeket az ülés végére elfogadjuk. Nos, akkor jön a következő napi rendi pont. Ez pedig az EU makroregionális stratégiájának fejlődése, a jelenlegi gyakorlat és a jövőbeni kilátások, különösen a földközi-tenger térségében. Az előadó François Alfonso, Alfonso, de vannak vendégelőadók is. A lengyel soros elnökségtől, Henrika Moscsiszka Tendis asszony, igazgatóhelyettes, az európai politikáik igazgatója, és aztán egy olasz előadónk is lesz, aki a régiók bizottsága részéről szól. Tehát most akkor szeretném megkérni az első előadót aki a balti tengeri stratégiáról fog beszélni. Köszönöm szépen. Tehát a regionális politikának erről a vonulatáról fog beszélni. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni, hiszen nagy öröm számomra itt lenni. És arról beszélni, hogy a balti tengeri régióban hogyan is áll jelenleg a helyzet. Nagyon fontos a lengyel soros elnökség számára is ez a program, ugyanis ez egy el, az első a makroregionális stratégiák között, és a tanácsnak a napirendjén van. És most tartunk az első két év végrehajtásánál, és áttekintjük ezt a stratégiát, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket erről a stratégiáról, és lássuk, hogy mind lehet javítani. Az előadásom két részre oszlik. Először két alapvető kérdésről beszélek a stratégiát illetően, aztán a lengyel megközelítésről szólok, és az alapvetéseket is taglalom, a megvalósítást és a felülvizsgálati folyamatot. Nézzük akkor először a tényeket. Mint tudjuk, a stratégia és az első makroregionális stratégia 2006-ban indult az Európai Parlamentben, és a svéd soros elnökség fogadta el 2009-ben a bizottsági közlemény alapján. Már ekkor is felvázolták a stratégiát, és akkor kezdték megvalósítani arra gondolva, hogy két évvel később fogják felülvizsgálni, tehát 2011 második felében a lengyel soros elnökség alatt. Jelenleg most felülvizsgáljuk ezt a stratégiát, tehát nem újraértékeljük, mert az első értékelése amely nem csak a balti tengerre, hanem a Duna régióra is vonatkozik, 2013-ban fog megtörténni. A balti tengeri stratégia a következőkből áll. Ez egy átfogó stratégia, amely több közösségi politikát is átfog. A kohéziós politikát, a mezőgazdaságit, az infrastruktúrát, a közlekedést, és a többi mint mondtam, egy makrorégióra terjed ki. Négy a, alappillére van ennek a stratégiának. Az első a környezetvédelem, a második a jólét, a harmadik az elérhetősége a régiónak, és a negyedik pedig a biztonság. Ezeken belül 16 prioritási terület van, és a tagállamok felelnek ezért. Például Lengyelországban két prioritási terület van, és két koordinátora ennek. Az egyes prioritási terület, az a, környezetvédelmi ágazatban van, például a balti tengeri vízminőségével foglalkozunk A második terület a hetes prioritási terület, amely a kutatás és az innováció. Két másik tagállammal osztozunk az e- ezeken a területeken, az első Finnországban és a hetes Svédországgal való együttműködésben történnek. Körülbelül 80 kezdeményezésünk van, kiemelt kezdeményezésünk, amelyeket megvalósítunk. A némelyik már a végső szakaszába lépött, és egy tevékenységi tervet, cselekvési tervet alakítunk ki. Két év végrehajtás után a tanács döntése alapján felülvizsgáljuk ezt a stratégiát, és az Európai Bizottság június 22-én egy jelentést nyújtott be ennek a stratégiának a megvalósításáról. És a lengyel soros elnökség vitatta meg ezt a jelentést. Nézzük most, hogy a bizottság jelentése milyen eredményeket mutatott fel. Két percben szeretném felvázolni, hogy hogyan eh, készítettük elő ezt a munkát láthatjuk, hogy a bizottság jelentésének a az eredményei tulajdonképpen azokat a kérdéseket tárta fel, amelyeket mi is láttunk mindennapi munkánkban. A bizottság jelentése fő eredményeként azt látja ennek a stratégiának, hogy új projektek alakultak ki. Aztán a meglévő projekteknek új lendületet adott ez a program. Még mielőtt a stratégia elindult volna, tulajdonképpen a regionális együttműködés keretében már léteztek ezek a munkák, tehát az együttműködésnek a gyakorlata már létezett. Két évvel később azonban láthatjuk, hogy a lehetőségeket ebben a régióban még mindig nem aknázták ki megfelelően. Tehát van még tennivaló. Ez a stratégia hozzájárult ahhoz, hogy új hálózatokat alakítsunk ki. Ez nagyobb koherenciát biztosított ebben a régióban. Ezen kívül a finanszírozásnak, a támogatásoknak és más pénzügyi tevékenységeknek az összehangolása sikeresebb volt. Ezen kívül az EU-n kívüli államokkal is sikerült az együttműködés a Balti-tengeri régióban, és más nemzetközi együttműködési formákat is találtunk. Nézzük most a legfontosabb EU projekteket. Szerettem volna ezeket részletesen bemutatni, elsősorban azt mutatva, hogy milyen programokat hoztuk létre. Tehát például a gazdálkodóknak különböző programokat. Aztán a partmenti hajózásnak a megvizsgálatára egy megvalósítható tanulsági tanulmányt hoztunk létre, aztán innovációs klasztereket és hálózatokat. ez a úgynevezett Scanbald Health Sport is fontos pro- projekt. A jelentésében a bizottság ajánlásokat is megfogalmaz, ezeket látjuk itt. Először is azt vázolták fel, hogy a balti tenger sikerének a szempontjából nagyon fontos a politikai lendületet fenntartani. Ez azt jelenti, és ezt fogják látni a mi eredményeink taglalásánál is, hogy az érdekelt felek nagyon gyakran emelti, említik ezt a kérdést. Aztán a bizottság nagyobb elkötelezettséget vár és megvalósítható értékelési módszereket vár el tőlünk. Ezt, amit a tapasztalatunk is az utóbbi két év során. Tehát, hogy amikor a stratégiát felállították, akkor tulajdonképpen nem határozták meg pontosan a célkitűzéseket és a mérhetőségét ezeknek. Most megpróbáljuk ezt a rést betölteni, és pontosan meghatározni ezeket a kérdéseket. Aztán javítani kell a kommunikáción is, mind a külső és a belső kommunikáción, azért, hogy a közvéleményt is bevonjuk, de nem csak a közvéleményt, hanem az E, az európai intézményeket, sőt, még a bizottságnak a szolgálatait is. Fontos a finanszírozás kérdése is, tehát e, össze kell hangolni a támogatást és a technikai segítségnyújtást. Ugyanis ez a e, legfontosabb területek számára különösen jelentős. Nos, akkor nézzük a felülvizsgálatot. Amikor a Lengyelország a soros elnökség átvételére készült, akkor is láttuk már, hogy a balti tengeri stratégia nagyon fontos lesz ebben a programban. Ezért politikai konzultációkat készítettünk elő, ahol sok fontos szereplővel tárgyaltunk. Ezt jó előre előkészítettük, áprilisban nemzeti szinten. Az elsőrendű fontosságú területekről és a kiemelt kezdeményezésekről konzultáltunk, és bevontuk a nemzeti kapcsolattartó pontokat is. Lengyelországban a külügyminisztérium foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és már rendelkezünk a gyakorlati megvalósításnak a tapasztalatával. A nemzeti konzultációk után az EU tagállamokkal is konzultáltunk a különböző régiókból, nem csak a Balti-tengeri, hanem más régiókból is, a legfontosabb harmadik partnerekkel. Ezek nagyon fontos tárgyalások voltak megpróbáltuk az európai intézményekkel is a tárgyalásokat elindítani, különösen a az Európai Parlamenttel való együttműködés a költségvetési intergruppal együttműködtünk. Aztán regionális platformok is voltak. A konzultációk eredményeként ezeket állapítottuk meg, amelyeket most ezen a két dián látnak. A bizottság eh, június 22-i jelentésében is ezeket felsorolják. A legfontosabb tematikus kérdések, amelyeket az érdekelt felek rajzoltak fel, azt mutatják, hogy meg kell erősíteni minden szinten a politikai támogatást. Tehát hangsúlyozom, hogy minden szinten, tehát nem csak európai szinten vagy nemzeti szinten van szükség a politikai támogatásra, hanem regionális és helyi szinten is. Aztán a legfontosabb érdekelt feleknek a szerepét világosá kell tenni, és meg kell erősíteni. Megpróbáljuk a nemzeti kapcsolattartó programok, pontoknak a szerepét is pontosabban meghatározni. Nagyon fontos egy átfogó értékelési rendszert bevezetni, tehát hogy milyen célkitűzések és milyen mutatók szerepeljenek. Most tudjuk először figyelembe venni a makroregionális stratégiákat a programozás területén, például a több éves pénzügyi keret segítségével. Nagyon fontos a finanszírozás összehangolása, és bevonni a szektorális politikákat, javítani a kommunikációs rendszeren és a láthatóságon. A korábban ez a stratégia a kohéziós politika alá tartozott, de szeretnénk ezen szélesíteni az infrastruktúra, a közlekedés, innováció és kutatás területére is kiterjeszteni. Aztán a makroregionális stratégiák között szinergiára van szükség. A balti-tengeri régióban több együttműködési fórum is létezik, és szeretnénk ennek a hálózatnak az együttműködését is igénybe venni, azért, hogy ne legyenek átfedések. A szinergiával kapcsolatos az együttműködés a makroregionális stratégiák között. Tudják, hogy a Baltik, balti tengeri stratégia létezik, de a Dona régióra is létezik egy stratégia és ezek között is szinergiát kell felkutatni. Tehát meg kell osztani a tanulságokat, jobban együtt kell működni, hálózatokat kell kialakítani. A felülvizsgálat elején a tanácssal való együttműködésben felállítottuk az elnökség barátai csoportot, amely a stratégia javításán dolgozik együtt. Júliusban állt fel ez a csoport, és november elejéig fog együtt működni aztán a korrekperhez kerül, és az általános ügyi tanácshoz. A bizottsággal együtt és a, együtt egy második éves fórumát szervezzük meg az EU balti tengeri stratégiának. Ez Gdańskban lesz október 24-én és 25-én. Ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy meghívjam önöket, hiszen ez minden érdekelt fél számára egy nyílt meghallgatás. Tehát olyanok vesznek részt benne, akik napi munkájuk során vesznek részt ebben a programban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlati ajánlásokat szeretnénk megfogalmazni a stratégia számára. És reméljük, hogy a tanács következtetéseiben is gyakorlati tanácsokat adhatunk, eh, amelyek eh, egy felülvizsgált közleményben jelennek majd meg, amelyet 2012-ben fogadnak el a Dán tanács soros elnökség ideje során. Ők fogják befejezni a gyakorlati munkát. Nagyon szépen köszönöm, bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó, lényegre törő, stratégiailag fontos témák bemutatását. Most pedig Blardi urat eh, kérném meg, hogy beszéljen az Adria Jón tengeri kezdeményezésről. Tehát most önél szó. Marke régió képviseletében. Szeretném megköszönni a meghívást. Régiónk igazgatója nem tudott eljönni, mert egy Marke Brazília közötti barátsági megállapodás aláírása miatt Rómában van. Most uh, szeretném megköszönni a bizottság képviselőit, és szeretném megköszönni a parlamentnek is, hogy meghívtak minket. Ugyanúgy, mint a Balti-tenger esetében konszolidált együttműködés volt több ország között. Hasonló ez az Adria és a Jón-tenger régiójában is. Nálunk is európai stratégiára van szükség, amely a különféle kezdeményezéseket és programokat alapul veszi. Olyan eszközökre kell hagyatkoznunk, amelyek az Európai Unió kohéziós politikáját erősítik. Olyan rendszerről van szó, amely már évszázadok óta gazdasági, kulturális, történelmi sajátságokat fejlesztett ki, melynek esetében már számos korábbi integrációs kezdeményezés volt létezik egyetemek közötti csere, gazdasági együttműködés, és megvan az Adria Eurorégió. Ezen kívül különféle hálózatok léteznek, amelyek különféle kulturális aspektusokkal foglalkoznak, mint képzés, színház, oktatás, és így tovább. Ez az Adria Jóntengeri kezdeményezés egy integratív konferencia. Ezen kívül Albánia, Hercegovina, Bosznia, Görögország és Szlovénia vesz részt Olaszország mellett az együttműködésben. 2002 óta Szerbia és Montenegró is csatlakozott az együttműködéshez. A titkárságunk Ankónában van, és 2011-2012-ben pedig Szerbia vette át az elnökséget. Az Adria Jóntengeri kezdeményezés célja az, hogy támogassa a régiót, a turizmust, a KKV-ket, támogassa az együttműködést az egyetemek között, a közlekedést, tengeri közlekedést és a környezetet. Ezen kívül az Európai Unió Adria Jón stratégiáját is támogatjuk, amelynek keretében az említett nyolc ország működik együtt. Gondolnunk kell arra, hogy 2010-ben az együttműködés nyolc tagállama három egyetértési memorandumot írt alá a turizmus és a KKV-k fejlesztése érdekében. 2010. május 5-én a kezdeményezés nyolc tagállamának külügyminisztere két nyilatkozatot is aláírt, amelyekkel hivatalosan is kötelezettséget vállalnak, hogy az Európai Unió ismerje el ezt az Adria Jóntengeri kezdeményezést támogatandó célkitűzésnek. Ebben az összefüggésben a második megjegyzésem egy 1999-es olasz kezdeményezés, hogy az akkori hét tagállam 50 kikötővárosának egy közös konferenciát szervezzenek. A konferencián gazdasági, szociális és környezetvédelmi kérdések kerültek terítékre. 2001-ben 36 kereskedelmi kamara is együttműködési megállapodást kötött az Adria Jóntengeri kezdeményezés egy stratégiai régióban található. Körülbelül egy millió vállalat van itt, és körülbelül 27 milliárd euró forgalmat bonyolítanak le. Földrajzilag lehetséges az európai kohéziós politikát a mi térségünkben folytatni. A térségben 36 egyetem található, hogyha Macedóniát is beleszámítjuk. 2009-ben eh, kötöttek együttműködési megállapodást az egyetemek. Így az egyetemek és a főiskolák az Adria Jón tengeri medencében megkönnyítették a egymás közötti cserét is. Az eh, Adria Jón tengeri eurórégió különféle területi egységekből, testületekből áll a Adria mellett lévő államokból. 2006-ban született meg ez az együttműködési forma annak érdekében, hogy európai integrációjukat előmozdítsuk, és hogy egymás közötti integrációjukat növeljük. Számos cél nem érhető el egyéni akciókkal. Mindenképpen kollektív megközelítésre van szükség, hogy az Európai Unió ezen térségben található tagállamai és a harmadik államok között innovatív jellegű együttműködés alakuljon ki területi alapon. Közös célunk van, ez pedig a fenntartható, kiegyensúlyozott fejlődés. Az Európai Bizottság dokumentuma egyértelműen mutatja, hogy itt funkcionális makrorégiókról van szó. Olyan területek vannak itt, amelyek hasonló földrajzi környezetben helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy a problémák mennyisége és minősége hasonló. A területi kohézió sokkal könnyebben eh, valósítható meg eh, az említett együttműködési szerződések segítségével. Az Adria-Jóntengeri makro régió nem olyan régió, amelynek pontos határai, földrajzi határai vannak. Ez egy funkcionális együttműködés, amelyen belül különféle szervek, vállalatok, egyetemek, egyéb érintettek együttműködnek problémáik megoldására. Említettem már, hogy Albánia, Szlovénia, Olaszország, Szerbia tartoznak a makrorégióhoz, tehát 8 tagállam. Ezen kívül az Európai Unión belül hasonló makrorégiókat is állapíthatunk meg. Egy különböző európai, nemzeti és helyi szereplők együttműködéséről van szó, amelyek különféle politikákkal, különféle finanszírozási problémákkal is küzdködnek. Egy pár nagyon konkrét kihívás is van, amelyel ebben a makrorégióban szembesülünk. Az Adria-Jóntengeri makrorégió, tehát olyan terület, ahol megpróbáljuk a keletet és a nyugatot összehozni. Megpróbáljuk a közös értékeket kidolgozni, amelyek már több évszázada jelen vannak. A terület kohéziós politikája azt a célt tűzte ki magának, hogy fenntartható fejlődést érjen el az együttműködésben résztvevő országok számára. Három tagállam tartozik a kezdeményezéshez, Olaszország, Görögország és Szlovénia. Ezen kívül Horvátország 2013. július 1-én csatlakozik az Európai Unióhoz. A többi kezdeményezésben résztvevő ország még nem tagja az Európai Unió. Nagy területről van szó, 70 millió lakossal hiszen a régió nem csak a tengermedencére vonatkozik, hanem népek és intézmények közötti kapcsot is jelent. Így a fenntartható fejlődés parancsa alatt folytatunk eszmecserét, együttműködést. A, az együttműködés különféle formái azzal az eredménnyel járna, hogy a szóban forgó makrorégió nagyon mediterrán jelleg. És megpróbálja ezt az integráció dinamikájánál is érvényre juttatni. Az Európai Unió is nagyon aktív a makrorégióban. Számos program van, regionális programok, környezetvédelmi programok, tehát az egyes és a kettes célterületek tartoznak régiónkhoz mindenek előtt. Ezen kívül egyéb programjaink is vannak, például Olaszország, Szlovénia, Olaszország és Görögország között. Ezen kívül a transnacionális együttműködést is szorgalmazzuk Dél-Kelet-Európával, Közép-Európával. Az alpesi országokkal is együttműködünk, ezt pedig az előcsatlakozási eszköz támogatja. Említeni még a transnacionális közlekedési hálózatokat, amelyekkel itt nem foglalkozunk egy vasúti vonal kivételével, amely Görögországot összeköti Európa többi részével. Az Európai Unió makroregionális stratégiája ezen a téren az integrációt szorgalmazza, ez pedig előnyös számunkra, és pedig eh, minden szinten. Az Európai Befektetési Bank és magánszereplők fektetnek be. Egy ilyen folyamat pedig nem alapulhat csupán kormányközi logikán, hanem intézményes formában kell továbbfejleszteni, hogy az Európai Unió szakértelmét is igénybe vegyük. 2010 eleje óta az olasz külügyminisztériummal is szorosabban együttműködünk. És Márke régió számos közvetlen intézkedést is tette, annak érdekében, hogy makrorégióként elismerjenek minket. 2011. március 3-án a bizottság a Márke régiót érintő együttműködés tekintetében egy jelentést írt a makrorégióban tapasztalható együttműködésről. Ja, szuper. Július 4-ét irányozták elő az első találkozó időpontjául, ekkor meg is történt a találkozó, majd októberben a régiók bizottságának plenárisán fogjuk bemutatni a jelentést. Az Európai Tanács is június 23-i, 24-i ülésén következtetéseiben a tanács a tagállamokat felszólította, hogy folytassák az együttműködést, működjenek együtt a bizottsággal, és támogassa a bizottság a makro régiókat, ilyen módon az adriai Jóntengeri makrorégiót is. Mi több, erről a makrorégióról egy eh, idei, idén év végéig egy jelentést is össze fogunk állítani. Nagyon sok figyelemfelhívó kezdeményezést eh, indítottunk útjára nemzeti, regionális és közösségi szinten, különböző találkozókat tartottunk, amelyeket a külügyminisztériumok kezdeményeztek. azon országok külügyminisztériumai, akik részt vettek ezen kezdeményezésben. Természetesen létezik a külügyminiszterek kezdeményezése is 2008-2010-es időszakra, ezen felül pedig a nemzeti parlamentek elnökeinek nyilatkozata, azon parlamentek elnökeiről van szó, akik részt vesznek a kezdeményezésben. Nos, tehát ez a nyilatkozat idén júniusában került elfogadásra, amely támogatja a makroregionális adriai stratégiát. Ezen felül Ankonában augusztusban és szeptemberben egy olyan kiállítást tartoztak, amelyben az adriai jóntengeri régió tagállamai képviseltették magukat, ezen felül pedig a 2010-es nyílt napok során néhány nap múlva tehát eh, több eh, kiállít, több eh, workshopra kerül sor, ahol olasz, az olasz, a szerb és más külügyminiszterek találkoznak. Erre Ankónában kerül sor október 25-én, novemberben és decemberben, ezen felül pedig egy-két olasz régióban szemináriumokat fogunk tartani. A figyelem felhívása tehát elsősorban a folyamatok felgyorsítását szolgálja, annak érdekében, hogy a Európa, hogy a tanács által a bizottságnak adott mandátumot minél hamarabb megadják, azért, hogy a stratégiát már 2012-ben elkezdtessék kidolgozni, és így a következő pénzügyi tervidőszak prioritásainak kitűnő megfelelhessen a stratégia és a megfelelő operatív programokat így lehessen kidolgozni. Ezzel kapcsolatban érdemes kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió stratégiája az adriai jóntengeri régió számára egy olyan eszköz kell, hogy legyen, mely nem csak az érintett régiót érinti, hanem az egész Európai Unióra pozitív kihatással van. Hiszen itt az intelligens fejlődés és a fenntartható fejlődés össz-európai céljait ágyazzuk be az Európa 2020-as stratégia kontextusába. A stratégia egy további hozzáadott értéké abban is rejlik, hogy Európa a nyugati Balkán térségét egyre inkább a figyelem homlokterébe helyezi, és az érintett országokat segítheti ez a stratégia közeledésükben az Európai Unióhoz ezen felül esélyt is kínál ez a stratégia arra, hogy a földközi tenger térségének nagy területén felgyorsítsuk a demokratikus folyamatokat, és egyben az európai integráció motorjává váljunk. Támogatni szeretnénk a növekedést, a fejlődést, ezek hát azok a kulcsszavak, melyek stratégia, tehát az adriai, jóntengeri stratégia értelmét a legpontosabban foglalják össze. Egyre erősebbre kell fűzni az integrációt minden szinten ezen országok között. A Duna makrostratégia és a Balti-tengeri makrostratégia, az Adriai égei tengeri makrostratégiával olyan szinergiákhoz vezethet, amelyeket az általános és külügyek eh, tanácsa április 13-i ülésének következtetései sürgetnek. Ez így tehát Európa észak és déli része között ideális eh, tenger jöhet létre. Az adriai, égei tengeri eh, makrorégió összekapcsolja ezt a területet eh, a világ többi részével és eh, Európa többi részével is. Az operatív részekről természetesen a partnerek döntenek, de egy-két prioritásról beszélhetünk, például környezetvédelem, jobb hozzáférés a kommunikációhoz, a halászat, a kikötők támogatás, a gazdasági fejlesztés. Csak hogy néhányat említsek ezek közül. A gazdasági fejlődés pedig az Európai Bizottság idevágó döntéséhez kell, hogy igazodjon. Mindaz alapján, amit elmondtam, nagyon fontosnak tartom, hogy az európai politika, különösen pedig a kohéziós politika a 2013 utáni időszakban is figyelembe vegye a makro makro-regionális stratégiát. Különösen, ami a határokon átnyúló együttműködést illeti, azért, hogy az operacionális és regionális programok 2014-től valóban segítsenek a stratégia megvalósulásában. Éppen ezért nagyon fontos szerepet játszik, hogy az Európai Parlament a nyilatkozat alapján melyet a tagállamok és a harmadik államok képviselői írtak alá, felismerje a csatlakozási folyamat stratégiai értékét, és figyelembe vegye azt is, hogy az integrált tengerpolitika, valamint a javított közlekedés politika egy össz-európai földközi-tengeri, adriai és igéi tengeri régió elvárásai közé kell, hogy beilleszkedjenek. Ezen felül megemlítem, hogy az Adriai Égiai Tengeri Kezdeményezés elnökei minden évben találkoznak egy konferencián. A szervezete idei elnöke Szerbia. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel állok rendelkezésükre, hogyha további információt kérnek. Thank you. Uh, thank you, Mr. Bellardi. Köszönöm szépen ezt az előadást, most pedig eh, megnyitjuk a vitát. François Alfonzi kap először szólt, az a saját kezdeményezésű jelentésünk jelentéstevője, utána pedig az árnyék jelentéstevő kapnak szót. Parancsoljon Alfonzi úr. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvalóan szeretném megköszönni a két előadónak az előadását, ugyanis konkrét üzeneteket, és nagyon konstruktív üzeneteket fogalmaztak meg. A balti tengeri projektnek az eredménye tulajdonképpen pozitív, hiszen már két év után láthatjuk, hogy a működési módszerek megvannak, és már látjuk a makroregionális stratégiának az első eredményeit is. Szerintem ez a balti tengeri folyamat az ezt kísérő lelkesedéssel azt mondja, hogy az európai gondolat is terjed. Tehát ez számunkra nagyon fontos. A földközi tengeri előadás is reményre ad okot, és mozgósít bennünket, hiszen vannak új területek az európai politika számára, ezek a makrorégiók, és ezek egy valós elvárásnak akarnak megfelelni. Ez a valós elvárás azt jelenti, hogy az európai intézményeknek reagálni kell erre, és hogy meg kell tenniük minden lehetőt a 2020-as stratégia kereteiben. Hiszen nyilvánvalóan e, ez területi mozgósítást jelent, és ezek fogják az európai politikákat valóban létrehozni. Számunkra az első tapasztalatok alapján a makroregionális stratégia jövőjéről kell kifejtenünk gondolatainkat, és pedig meg kell határoznunk a makroregionális területek számára egy stratégiáját. stratégiát. Van a két előadás között párhuzamak. Itt beszéltünk a svéd és a lengyel soros elnökségek munkájáról, és láthattuk, hogy tulajdonképpen ezek egymás vonzásában hoztak létre stratégiákat. És ezeket a makroregionális politikákat integrálni kell a többi európai politikába. Épp ezért ez a saját kezdeményezésű jelentés, amelyet a jövő hónapban fogok bemutatni, felmutat majd olyan lehetőségeket, amelyek a jelenlegi tapasztalatok határait is meghúzza, és ugyanakkor felvázolja a jövőbeli ambíciókat. A makri regionális stratégiáknak nincsen egyelőre általános stratégiai kerete, épp ezért tulajdonképpen most még ilyen csináld magad módon végezzük ezeket jó szándékkal, bizonyos fokú lelkesedéssel, de nyilvánvalóan szükség van az emberi és az anyagi eszközökre is, hogy ezeket mobilizálhassuk, mozgósíthassuk. Ezen kívül eljött az ideje annak, hiszen a 2014-2020-as programokról beszélünk, hogy konkrét formába öntsük a jövőbeli gondolatainkat. Ezen kívül, mint ahogy mondtam, Európa szintjén is szükség van egy általánosabb stratégiára. A jelentésemben a mediterrán politikát azt egy kicsit zárójelbe tettem. Ez most egy válságban élő övezet, és szolidaritási programokra van szükség, hiszen a görög válság az tulajdonképpen az eurozónának az összes országát mozgósítja. Ugyanakkor szigorú üzeneteket is kell közölni, amelyek költségvetési jellegűek, és pedig azt kell üzenni, hogy azon kormányokkal szemben szigorúan járunk el, amelyek nem takarékoskodnak. Tehát az európai gondolat tulajdonképpen újraindul, és most konstruktív üzenetekre van szükség, és a mikroregionális projektek a földközi tengerben a hordozói ezen konstruktív üzeneteknek, hiszen szükséges nem csak a hozzánk közel álló földközi tengeri területekre, hanem a messzebb lévőkre is megfelelni az elvárásoknak, és, és olyan keretet biztosítani, amely a jövőről való gondolkodást segíti, és amelyre az egész földközi tengeri területnek szüksége van azzal zárom, hogy a földközi tenger az e- egy egység, egy egész, hiszen például amikor a földközi tengeri éghajlatról beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanolyan mezőgazdasági termelésről beszélünk, ugyanolyan környezetvédelmi problémákról, nem csak a tüzekre gondolok, erdőtüzekre gondolok itt nyilván. Tehát az egész földközi tengeri térségben, amely nem csak történelmi és földrajzi közösséget jelent, hiszen az első, a szülő helye tulajdonképpen az egész európai régiónak. Nyilvánvalóan vannak különböző olyan eljárások, mint például a keleti földközi tengeri térség, amelyeknek megvannak a saját problémái, ezeket is figyelembe kell venni. Ezek a makroregionális stratégiák nyilvánvalóan alapkezdeményezések, de ugyanakkor E, globálisan kell gondolkodni ezekkel kapcsolatban. Az Európai Parlament elindította már ezt a gondolkodást, és az Európai Bizottság is, hiszen hogyha az általános regionális stratégiákba belevesszük ezeket a makroregionális stratégiákat, akkor elgondolkodhatunk e, arról, hogy milyen jövőbeli terveket e, vázoljunk fel. Nyilvánvalóan mindenkinek megvannak a saját prioritásai, de strukturális használni kell ezeket az elgondolásokat. Aztán, mivel nagyon sok partnerről van szó, nagyon fontos, hogy gondolkodjunk arról, hogy melyek a legfontosabb kérdések, és milyen fajta irányítással valósítsuk ezt meg, hiszen hogyha erről nem gondolkodunk, akkor nem fog sikerülni egyik projektet sem megvalósítani. Tehát rendszeresebben és voluntarista módon kell elgondolkodni ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Néppártnak adom meg a szót. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim. Mindenek előtt én is szeretném megköszönni a két értékes előadást. Természetesen szeretném megköszönni raportőrünk gondolatait, azt az alapos előkészítő munkát, ami megelőzi a mint egy, egy hónapon belül várható munkadokumentumot. Három megjegyzésem lenne a mai eszmecserénkkel kapcsolatban. Elsőként is azt gondolom, hogy különös tekintettel a ha tetszik, a lengyel soros elnökség képviseletében elhangzott előadásra, amelyik ugye világosá tette, hogy a balti tengeri stratégiával kapcsolatos report, az a tanács napirendjén fog szerepelni, és már elő kell készíteni mindkét makroregionális stratégia 2013-ban, tehát két esztendő múlva esedékes értékelését, mind a Balti-tengeri stratégia, mind pedig a Duna stratégia végrehajtásának, alkalmazásának az értékelését, hogy rendkívül fontos lenne, hogy legyen egy világos, egységes szempontrendszer, kritériumrendszer, hogy a parlament, a bizottság, és nyilvánvalóan a tanács milyen szakmai szempontrendszer alapján végzi el 2013-ra, 2013-ig a két makroregionális stratégiának az értékelését. Én úgy gondolom, hogy Alfonzi úr jelentése arra teremt számunkra alkalmat, hogy a makroregionális stratégiák jövőjéről való gondolkodást is megalapozó 2013-as jelentések, azok egységes szempontrendszer alapján készüljenek el. Ez lett volna az első megjegyzésem. A második, hogy én úgy ítélem meg, hogy azzal mindenféleképpen vigyáznunk kéne, hogy a én személyes értékelésem szerint eh, sikeres és üdvözlendő Baltis-tengeri stratégiára vonatkozó kezdeményezés, a Duna stratégiára vonatkozó kezdeményezés után egyfajta divat jelenségé váljon a kohéziós politikában a makroregionális stratégia. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedben lehettek olyan tapasztalataink, hogy voltak megalapozott kezdeményezések, és voltak olyan kezdeményezések, amelyek elsősorban divat jelenségnek voltak tekinthetők, és ezek sikeressége bizony utóbb megkérdőjelezhető volt. Ezért is tartom fontosnak egy mondat erejéig visszautalva, hogy a már működő két makroregionális stratégia értékelése az egységes szempontrendszer szerint történjen meg. És végül, de nem utolsó sorban, én fontosnak érezném, hogy a jelentés, ha nem sokára munkadokumentum formájában az asztalunkra kerülő jelentés, és foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy az előttünk álló esztendőkben, a 2013 utáni időszakban, az új költségvetési periódusban, a kohéziós politika új szakaszában, ha tetszik, milyen eljárásrend, milyen szakmai és politikai kritériumrendszer az, amelyik megalapozhat új európai szintű makroregionális stratégiákat. Én szeretném azt elkerülni, hogy olyan helyzet jöjjön létre, ha túlzó vagy erős az összehasonlítás, akkor bárkit kész vagyok megkövetni, mint mondjuk Horvátország unió csatlakozását illetően. Ahol van ugyan egy világos csatlakozási eljárási rend, le kell folytatni a csatlakozási tárgyalásokat, de végül aztán a csatlakozási tárgyalások lezárása, a konkrét csatlakozási időpont meghatározása, ez mindig számomra kicsit rossz ízűen politikai kérdésé válik. Bárki, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes. Innen nézem, már felkészült, ha onnan nézem, nem felkészült. Az ilyen értelemben vett, nem jó értelemben vett politikai döntéseknek a lehetőségét igyekeznék én korlátozni. Természetesen mindig kell egy politikai elszántság, alapvető uniós intézmények részéről új makroregionális stratégia megfogalmazására, de mégis legyen egy világos, ha tetszik, eljárásrend, szakmai kritériumrendszer, a kohéziós politika egészébe illeskedő megfontolásrendszer, ami megalapozza, hogy hol, milyen területeken, milyen, ha tetszik, feltételek teljesülése eh, esetén, milyen szakmai adottságok megléte esetén fogalmaz meg új makroregionális stratégiát az eh, Unió. Nagy tisztelettel várom Alfonzi úr munkadokumentumát. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de hát nagyon rövidre kell fognunk magunkat, hiszen mindjárt szavaznunk, tehát megadom a következő uh, árnyék jelentéstevőnek a szocialista párt részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Összességében én is meg szeretném köszönni a két jelentést, illetve a beszámolót, és uh, úgy gondolom, hogy ez a makro régiókról beszél úgy, hogy megmutatjuk, hogy ezek nagyon hasznosak lehetnek. Azt mondhatjuk, hogy a bizottság segít abban, hogy nagyobb kohéziót teremtsünk meg a, az egész európai térség fejlődése szempontjából. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt a szempontot figyelembe véve, nagyon jó, hogy Alfonzi jelentéstevünk lehetőséget keresett arra, hogy minden lehetséges választ megadjon minden kihívásokra is. Egyrészt ugye a balti-tengeri stratégiát figyelembe veszi, másrészt pedig figyelembe veszi azokat a óhajókat, kéréseket, amelyeket nagyon struktúrált módon megfogalmaztak, és a, és ezzel pedig itt ugye az adriai jontengeri régióra utalok. Összességében tehát az összstratégiára kell figyelemmel lenni, a, és az egészet az Európa 2020-as stratégia keretei közé kell beágyazni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy először is azt kell biztosítani, hogy a struktúrák ne átfedjék egymást, ne újabb és újabb átfedő struktúrákat hozzunk létre, mi több, Biztosítani kell, hogy a makrorégiók konkrét célokat fogalmazzanak meg, és azt is el kell érni, hogy a felhasznált eszközöket ezen célok érdekében használják, ne azért, hogy újabb, önjáró struktúrákat hozzanak létre. Másodszorban, a krízisek idején tagadhatatlanul most is krízis idejét éljük meg. Egy szóval a krízisek idején nagyon fontosnak tartom, hogy Európa átgondolja, hogy mit tesz. Akár egy nagy fordulót is tegyen, és ez nem csak azt jelenti, hogy takarékos legyen, hanem azt is jelenti, hogy a fejlődést támogassuk, mégpedig konkrét eszközökkel, olyan konkrét eszközökkel, amelyek a polgárok ügyét, az emberek ügyét szolgálják. Alfonzi kolléga joggal beszélt a governance, a kormányzás szempontjáról, de a governance, a kormányzás ki kell, hogy térjen a helyi, lokális és makroregionális stratégiákra is. Thank you very much. Michael Teurer. Köszönöm szépen, Michael Teurer nincs itt a teremben, tehát akkor Marie Teres Sánchez Schmidtnek adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon-nagyon rövidre foghatom magamat. Természetesen nagyon örülök ennek a vitának, melyet itt lefolytatunk a makrorégiók kérdéséről, hiszen a makrorégiók nagyon fontos eszközét adják annak, hogy földrajzi programokat kombináljunk. a hármas célról, illetve a határokon átnyúló kezdeményezésről szeretnék beszélni. Ez egy nagyon fontos koordinációs eszköz. Az én általam jegyzett eh, jelentésben már beszéltem erről, arról tehát, hogy milyen kockázatok jelennek meg akkor, hogyha túlzottan elaprózottak a stratégiák Európában. Az arab tavasz megmutatta, hogy milyen fontos a kelet tengeri stratégia, és az arab, illetve a makroregionális stratégia. Alfonzi kolléga pedig nagyon konstruktív módon szólalt fel ezzel kapcsolatban. Valóban minnyáján konstruktívaknak kell lennünk, a makroregionális stratégia, a földközi-tengeri makroregionális stratégiát természetesen a határokon átnyúló programmal kell kombinálni, és azok a kezdeményezések, amelyeket a Földközi Tengeri Unió kereszt, keretén belül megragadtak, konkrét iránymutatással szolgálnak. A figyelmet ugyanakkor egy kérdésre szeretném irányítani, amelyet nagyon fontosnak tartok, és amely nagy figyelemet érdemel. A régióknak investálni kell ezekbe a makroregionális stratégiákba. Következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Nagyon örülök annak, hogy erről a kérdésről beszélnek, beszélünk, ugyanis én a makrorégiók híve vagyok saját magam is, és el kell mondani, hogy nagyon pozitív dolgok történnek. Nagyon sok konstruktív megoldást találtak, hiszen mind informális, mind formális együttműködési formákat találtak. Nagyon sok régió működött, működik együtt. Hallottuk, hogy az a fontos, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amely a különböző régiókat, amelyek már évek óta együttműködnek, összefog. Nem tudok egyetérteni Dajcsúrral ugyanakkor, aki szerint korlátozni kellene a további makrorégiók létrehozásának a lehetőségét. Hiszen még mindig vannak lehetőségek ezeknek felállítására. Vannak régiók, amelyek már tíz év óta, vagy még régebb óta eh, együttműködnek, és miért ne lehetne őket belevenni a makrorégiók rendszerébe. Ugyanakkor egyetértek a jelentéstevővel, hogy kritériumokat kell a jövőbeli makrorégiók felállításához kötni. hallottuk a soros lengyel elnökség képviseleit, től, Henrika Moscsecska Dendistől, hogy milyen pénzügyi aspektusai vannak ennek a kérdések, kérdésnek. Egyet értek azzal, amit mondott, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a gazdasági válság idején vannak-e a makrorégiók számára operatív programoknak lehetőségei talán az Európai Bizottság olyan stratégiai megközelítését választotta a területi dimenziónak, amely a kohéziós politikának előfeltétele, vagy legfontosabb területe. Ez a 2013 utáni időszaknak az egyik prioritása. Mit is jelent ez akkor? hiszen vannak makrorégiók, amelyek már évek óta jó munkát végeznek. Következő hozzászóló. Én is rövid leszek. Nagyon érdekes volt ez az előadás, vagy ezek az előadások, mert én, engem érdekelnek a különböző tengeri stratégiák, eh, például az Atlanti tengeri, és eh, mivel tudnak feláll, hozzájárulni ezek a stratégiák a miénkhez. A balti tengeri stratégiában 15 prioritásról beszéltek. Ezeknek a részleteit szeretném hallani, eh, hogy lássam, hogy mi is ezeknek a hozzáadott értéke. Nyilvánvalóan ma nem volt idő arra, hogy belemenjünk ezekbe, de például a kutatási és fejlesztési megvalósíthatósági tanulmány, vagy a turizmussal kapcsolatos eredmények, tehát hogy milyen fajta stratégiát alkalmaznak. Ezen ilyen, ilyen fajta kérdéseim lennének, de hát nyilvánvalóan nem volt erre idő. Sean és a bizottságnak is szeretném feltenni ezt a kérdést, hiszen ők voltak a hajtóerejei ennek a ö, ö, stratégiáknak, tehát Kalintól is szeretnénk hallani az Európai Bizottságnak a stratégiájáról, de persze nincs rá sok idő. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon gondosan meghallgattam az előadásokat és az ezt követő vitát. Talán általános megjegyzéseim lehetnének először. Azt hiszem, hogy a balti tengeri tapasztalat és az azzal kapcsolatos jelentés és a többi stratégiával kapcsolatos viták is eh, néhány gondolatot, eh, kulcsfontosságú gondolatot felvetnek. Több előadó is eh, utalt arra, hogy szükség van arra, hogy a politikai akaratot a technikai kapacitással összekapcsoljuk. Azt hiszem, hogy ez valóban nagyon fontos. A jelentésünkben, a Balti-tengerről szóló jelentésünkben világosan megmutatkozik, hogy folyamatosan kell a politikai elkötelezettség területén működni, ugyanakkor ezt párhuzamba kell állítani a közigazgatási, igazgatási és hosszú távú elkötelezettségekkel a kapacitás területén. Nos, ezt hangsúlyozni kell, a balti tengerrel kapcsolatos jelentésben, E, ezt Gdanszban fogják bemutatni. E, ebben is az látszik, hogyha a politikai lelkesedés az nem jelent semmit, hogyha e, nem rendelünk mellé már a kezetektől fogva valamit. A másik kérdés, amire hangsúlyozottan kellene figyelni, az, hogy szükség van harmonizálni a különböző szakpolitikákat és a finanszírozást és ezeket párhuzamba kell állítani a stratégia prioritásaival. Úgy tűnik, hogy ezt könnyű állítani, de aztán gyakorlatban nehéz megvalósítani. A balti tengeri régió tapasztalata azt mondja, hogy bizonyos területeken jól működött ez, más területeken viszont nem. Ezeknek érthető az okai, hiszen a programokról tárgyalni kell, aztán az igazgatási, és politikai rendszereknek a az elfáradása, vagy az együtthangolásnak a hiánya, mind ezt, ezt okolják, okozzák. Tehát ezeket mind el lehet érni, de figyelni kell rá. Van talán még egy harmadik dolog is, amerre szeretném felhívni a figyelmet, és pedig, hogy szükséges megvizsgálni nem csak az egész képet, azért, hogy jobban tudjunk összehangoltan együttműködni, hanem azt is, hogy meg kell vizsgálni a szűk keresztmetszeteket. Tehát amikor egy projektet felvázolnak, például a, cselekvési tervben, a balti tengeri cselekvési tervben, és a megvalósítás között. Jelenleg egy tanulmányt folytatunk, amelynek során ennek az okait vizsgáljuk, és úgy látom, hogy nagyon fontos megvizsgálni a különböző támogatásoknak a, a fontosságát, hogy mennyire fontos a különböző projektvezetőket összehozni a finanszírozás területén is. Tehát lehet, hogy a transnacionális csomagok azok fontosabbak például a finanszírozás szempontjából. A balti tengeri tapasztalat azt mutatja, hogy például az energia vagy a közlekedési struktúrákban, turizmus területén, vagy a balti tengeri tengeren kialakult kép területén jó eredményeket láthatunk. Ugyanakkor ezeknek olyan sikereknek kell lenni, amelyre lehet építeni. Ugyanis nagyon fontos megmutatni, hogy egy funkcionális területnek mi a jelentősége, a földrajzi együttműködés mennyire fontos, egy irányítási keret felépítése, egy jó irányítási keret felépítése mennyire fontos, azért, hogy a hitelességét az intézményeknek, a struktúráknak felállíthassuk, és a megfelelő forrásokat biztosíthassák számára. Ez mostanság különösen fontos, de különösen a 2014-ben induló időszakban. François szeretne valamit hozzátenni? Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és folytatjuk majd az előadás, az együttműködést az első előadásnál is. Elnök, tehát akkor lezárjuk a tízes pontnak a vitáját. Szeretném megköszönni a vendégeknek az előadásokat. Hogyha van anyaguk, amit a tötkárságnál tudnak hagyni, akkor kiosztjuk ezeket a kollégáknak. Ez nagyon hasznos lenne számára. Köszön, számunkra. Köszönjük szépen a jelenlétüket. Most pedig jön a szavazás kérem nézzék meg, hogy itt vannak-e a szavazó cédulák, és hogy működik-e a rendszer, ezt nézzük meg. Megnyitom a szavazást. És most ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Valaki nem szavazott. Mindenki szavazott. Akkor minden működik, mindent ellenőriztük, elkezdhetjük a szavazást. Az első a Surján jelentés, és nem tudom, hogy szeretne szólni valamit egészen röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Retrospektív szavazást teszünk, de szeretném a szakbizottságot informálni, hogy az elmúlt két nap alatt a Költségvetési Bizottság megoldotta a szavazást, és azok a célkitűzések, amelyeket ebbe a jelentésbe beírtunk, most tények. Tehát az összes kötelezettségvállalás visszakerült a költségvetés szintjére, volt néhány javaslat, hogy még fölé is menjünk, mint ami a tervezetben benne volt. És nem volt igazából többet kiadni lehetőség, mint amit a bizottság javasolt, és néhány kifizetéseket csökkentettünk is, azonban a Költségvetési Bizottság nagy többsége ezt elutasította. Egyéb javaslataink tekintetében azt hiszem, hogy a zöld kollégáink által benyújtott módosított nem támogattuk, de a kísérleti projekteket a Költségvetési Bizottság támogatja. Szeretném megkérdezni, megkérni az itt a regi bizottságban lévő kollégák, hogy kövessék a költségvetési bizottság ajánlását a plenárison, és így mi leszünk a következő költségvetési év győztesei. Ez azt jelenti, hogy 8,3%-kal a tavalyi költségvetés fölött leszünk, ami a kifizetési kötelezettségvállalásokat illeti. Ez pedig a legmagasabb, ami eddig volt, és óriás siker. Köszönöm szépen! Ez nagyon világos üzenet volt, elkezdhetjük a szavazást. Első módosító, ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor itt az egyes kompromisszum, az ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös és hatosról együtt szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi? tartózkodás elfogadjuk, és akkor a végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadtuk, és pedig 41 igen szavazattal. Most akkor áttérünk a 12-es pontra. Ez pedig Kerstin Westphal jelentése a demográfiai változásokról. Westfál asszony is szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm. Elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák. Ami sokáig tart, eh, annak jó a vége, van egy ilyen közmondásunk. Negyedik nekifutásra most mégiscsak eh, sikerült, vagy sikerülni fog, hogy eh, szavazzunk a demográfiai jelentésről. Néhányan megöregedtek közben, néhányan nyugdíjba is mentek közben, most is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyékalóadónak a kiváló és konstruktív együttműködésért. Szeretnék a frakcióknak is köszönetet mondani, és mindenek előtt Krisztián Sampannak. Remélem jól ejtettem a nevét. Köszönöm szépen. Remélem, hogy majd jó és útmutató jelentést szavazunk majd meg. Köszönöm az együttműködést. Igen, már tegnap megtudtuk, hogy Krisztián eh, elhagy minket, ez az utolsó szavazás. Tehát most a 14-es módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva, 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mm, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadtuk. Áttérünk a 21-re. E, itt van egy szóbeli módosító is Ponga úr részéről, tehát hogyha valaki ezt ellenzi, tehát ha nem, akkor a 21-esre azon mellette. Tehát mindenki felemeli a kezét, aki támogatja? Mert a koordinátorokat egyedül látom a kezükkel. Ki ellenzi? Ellene? Ezt ellenőrizzük, a 21-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 25-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. A 3-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, akkor a 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk, nem? De ellenőrizzük, ellenőrizzük a 35 ös mert nem volt világos. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellett. Ellene. Sajnálom. Szerintem nem mindenki emelte föl a kezét. 34-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 41-es Garcia Perez szóbeli módosítójával. Valaki ellenzi ezt? Senki. Akkor a 41-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 41-est. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elutasítva. A négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 49-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva, a hatos kompromisszum mellett, igen, a hatos mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 58-as itt részenként szavazunk, az első rész mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene, most ezt nem tudom, ellenőrizzük a második részt, 58-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-21 ellenében. 59-es volt, nem? Nem. Most van az 59-es. Ki van mellette? Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 7-es módosító, kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát a 64-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk eléggé nagy többséggel. 9-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 77-es szóbeli módosítóval Garcia Perez úr részéről valaki ellenzi, akkor így szavazunk a 77-esről mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 77-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosítom. 11-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 92-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. De nem tudjuk, nem tudjuk. Tehát a 92-est ellenőrizzük, és megnyitom a szavazást. 92-es. Zárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 101-es módosító mellett ellene Elutasítva? Nem, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 101-est. Zárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor most áttérünk a 13-as kompromisszumra mellette. Ellene. A 13-ast ellenőrizzük. 13-as kompromisszumot. Tehát itt nagyon meg vagyunk osztva. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 112-113-asról közösen szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. A 114-es mellett? Ellen? Tartózkodás. Elfogadtuk. 117-es és 118-as együtt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, áttérünk a 14-es kompromisszumra mellette, ellene, akkor itt ismét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 126-os mellett ellene Ellenőrizzük a 126-ost. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most átmegyünk a 127-esre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 130-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 15-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 139-esről és 40-esről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 145-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellett ellene ezt ellenőrizzük, tehát az 153-ast. Megnyitom a szavazást. Itt egy szocialistával túl sok van. Csak, tehát megegyeznek? Tehát igazából egyezzenek meg. Most eredmény. Elfogadtuk. Nem. Nem tudom, mi volt Viktor, de elfogadtuk. 154-es mellett ellene tartózkodó elfogadtuk, 155-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 156-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 158-as mellett ellene ezt ellenőrizzük, tehát a 158-ast. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 159-es, 159-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellett ellene. Ezt ellenőrizzük, a 161-es megnyitom. Zárom. Elutasítva. 17-es kompromisszum mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 169-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 170-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a preambulum bekezdésekre. Egyes módosító el, el, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett, módosító mellett, ellen, ellenőrizzük a hatos módosítót. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kilences szóbelivel. Valaki ellenzi a szóbelit? Nem? Akkor szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellett. Ellen? úgy, nézni, úgy néz ki, hogy utasítva, de azért ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. Zárom, elutasítva. 11-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Na most áttérünk a foglalkoztatási bizottság javaslataira. Egyes mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, kettes mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, hármas mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, négyes mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, ötös mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, hatos mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, hetes mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 8-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 9-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 10-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 11-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 12-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 13-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 14-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 16-os mellett, ellen, nem, nem, nem, nem, 17-es, 18-as nem, akkor a 19-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 20-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es, szavazunk? Segítségre van szükségem. Tehát elfogadtuk a 13-as kompromisszumot, akkor nem szavazunk. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérünk, ja még nem, még nem. A 30-asról még szavazunk, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Most akkor a FAM bizottság javaslatairól szavazunk. A javaslat. Ez, ez blogban megszavazhatjuk, biztos? Hogy szeretnének szavazni? Hogyha senki sem ellenzi a blokk szavazást a FAM bizottság javaslatairól, senki sem ellenzi, akkor blokkban szavazunk mellette ellenezzük. Tartózkodás, elutasítottuk. Ellenezhettem volna. Most a jelentéstervezetről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Nem működik? Akkor majd elmondja, hogy hogyan. Ja, működik, mégis jó. Tehát zárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, 36-2 ellenében. Nagyon szépen köszönöm. Kerszinnek gratulálok. Most pedig eh, áttérünk a következőre, amely Olej Nyicsak úr az egységes európai közlekedési térség megvalósításához szükséges úti terv. So the comprom- compromise two, who's in favor? Kettes kompromisszum kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Kettes, hármas, együtt szavazunk mellette. ellenem. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást ugyanis sokszor csak a koordinátorok emelgetik a kezüket, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan számoljak. Tehát megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Egyes kompromisszum mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk, ugye? Itt egy ilyen fura helyzet van. Még egyszer, ez egyes kompromisszumról szavazunk. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellettem ellenem. Ellenőrizzük ezt le nagyon gyorsan, megnyitom a szavazást a 9-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum, ki van mellettem? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellettem ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes kompromisszum mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító. Nem, az egy szóbeli módosító? Egy szóbeli módosítóval ki ellenzi a szóbeli módosítót, rendben van, akkor módosított formában a 24-esről mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette ki van? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellettem? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellettem? igen, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kitűnő eredmény nagy többséggel fogadtuk el. Ezzel lezárjuk a szavazást, és tovább lépünk a 14-es napi rendre pont taglalására. Léna Kolarska, Bobinska asszony, a vélemény előadója, az Európai Szomszédságpolitika felülvizsgálata első eszmecsere. Kolarska Bobinska asszony kéri a szót? Bocsánat, elnézést, szavazunk még mindent vissza, szavazunk. Egyszerűen elaludtam, így az elnök. De hát kéri a szót? Igen, csak annyit szeretném mondani, hogy szavaznunk kell a véleményről, de valószínűleg túl kések vagyunk, hiszen itt az 50-es cikk alapján az AFET ez kellett volna ezt benyújtanunk. Persze koordinátorként ezt mindig kezdeményezheti így az elnök. Igen, igen, de ennek ellenére nagyon Késedelmes most ez az ügy. Igen, igen, jól van, szavazzunk. Egyes kompromisszum, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellettem. <clears throat> Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Hetes módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum ki van mellettem. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Tovább lépünk. 13-as módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 22-es, ugye jól gondolom? 22-es szóbodi módosítással ellenzi valaki szóbelít, akkor a módosított formában szavazunk, kitámogatja 22-est ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk végszavazás a véleményről elektronikus módon megnyitom szavazást. Lezárom a szavazást. 40 mellette gratulálok eh, Kolárszka Bobinska kollégának. Köszönöm szépen, köszönöm a módosítókat, köszönöm a munkájukat az árnyék jelentéstevők nagyon kooperatív szellemben működtek együtt. Köszönöm szépen. Tovább lépünk a következő jelentésre. Bocsánat, nem ezt elfogadtuk, igen, tehát elfogadtuk. Igen, ezzel most lezárjuk a szavazást, és most eh, Dirk Áner főigazgatóra várunk, aki késik. Hát akkor lépjünk tovább. És nézzük hogy 17-es napi rendepontot. Itt van mindenki? Uh, so we, we adopt this change, no, no. Hmm? So we, we change. I say it, no? Yeah, we will report it. Dear colleagues, as... Kedves kollégák, Konstance Krél nincs itt körünkben, tehát a 17-es pontról a regi küldöttségnek az Egyesült Királyságban tett látogatásáról nem tudunk Eh, eszmét cserélni, tehát a legközelebb cserünk, cserélünk erről eszmét, hiszen ma nincs itt. Tehát az utolsó napi rendi pont az ebédszünet előtt Dirk Ánerrel való eszmecserénk. Ezért egy rugalmas szünetet rendelek el, amíg Áner e- Ámer főigazgató úr megjön, ne hagyják el lehetőség szerint a parlament épületét, mi több esetleg a termet se tudja valaki, hogy Ámer úr mikor várható? Az autójában ül és közeleg. Lehet, hogy öt perc, lehet, hogy kevesebb. Kérem, ne széledjenek szét.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 Kedves kollégák, remélem, hogy elkezdhetjük, illetve folytathatjuk az ülésünket, és remélem, hogy az összes kolléga, aki érdeklődik, visszatér az ülésre. Azonnal meg is adom Dirk Áner főigazgató úrnak a bizottság által nemrégiben elfogadott munkaanyag ismertetésére a szót, amely a 2006-2009 közötti kohéziós politika hibáinak elemzéséről szól. Parancsolja Váhárn úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Tisztelt képviselők, jó napot kívánok! Elnézést kérek, hogy egy kicsikét késtem. De hát szörnyű dugóba keveredtem. Nos, minden évben lefolytatjuk a vitát a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéről vagy szabálytalanságáról. is. minden évben arra a következtetésre jutunk, hogy a kohéziós politika területén, különösen pedig a regionális politika területén még egy sor megoldandó probléma áll előttünk. Ez minden évben megtörténik, és minden évben az elmúlt évről készítünk pillanatfelvételt. Nos, igyekszünk az elmúlt négy év tapasztalatait összegyűjteni 2007 óta, igyekeztünk a hibákat eh, áttekinteni és megvizsgálni, hogy tanulságokat is levonhatunk-e ezen hibákból, tanultunk-e valamit, és itt eh, az első következményekről szeretnék beszélni, amelyeket e munka alapján hozhatunk meg. Ez nem egy olyan exercise, nem egy olyan feladat végrehajtás, amelyet kizárólag a számbevőszék végez. Nem két további alapon nyug, nyugszik munkánk, egyrészt a saját munkánkon nyugszik, és itt egy jól dokumentált, öt évre visszatekinthető tapasztalattal rendelkezünk, a másrészt a Nemzeti Audithatóság, a Nemzeti Számbevőszékek munkájára is hivatkozhatunk, hiszen a megosztott igazgatás keretén belül nem csak az európai számvevőszék, hanem az európai számvevőszék is ellenőrzéseket hajt végre, és az egyes programokat, programrészeket ellenőrzi. Röviden lássuk tehát, hogy milyen eredményekre vezetett ez. Itt láthatják az Európai Számvevőszék által végzett eredményeket, elemzéseket a 2006-2009-es időszakra vetítve. Két indikációt ad a számvevőszék, az Európai Számvevőszék. Az egyik az auditok, az ellenőrzések frekvenciájára, tehát sűrűségére hivatkozik. Ez a pink színű vonal, a második pedig a hiba százalék becslése, ez pedig a kék vonal. Ezt láthatják alul. Természetesen nagyon meg voltunk könnyebbölve, és nagyon örültünk annak a főigazgatóságon belül és az bizottságon belül, amikor azt láttuk, hogy 2009-re a hiba százalék drámai csökkenést mutatott. De, de, azt is tudtuk, hogy 2009 ugyanakkor egy különleges év volt. Amennyiben a 2007-2013-as időszakban viszonylag korlátozott számú országokban került sor kifizetésekre, és azt is tudtuk, hogy azok a programok, amelyekkel a 2006-2009-es időszakban problémáink voltak, még nem kerültek be a 2007-2013-as mintavételbe. Tehát természetesen nagyon izgatottan várjuk, hogy a hiba százalék idén milyen eredményt fog mutatni, de természetesen azt reméljük, és arra várunk, hogy illetve azt sejtjük, hogy tovább fluktuál majd a hiba százalék, de ugyanakkor ez a fluktuáció reményeink szerint szignifikánsan alacsonyabb szinten jelenik majd meg, mint a 2006-2007-es években. Miért? Nos, hát két oknál fogva egyrészt, időközben itt sok intézkedést foganatosítottunk, sok, sokat tettünk az eredmény javításáért, másodszorban a 2007-2013-as programidőszakban ra egy sor szabály megváltozott, melyeknek segítségével szigorúbban lehet kezelni a hibákat. Engedjék meg, hogy most önökkel közösen elemzés tárgyává tegyem a hibákat, és elmondjam, hogy milyen lépéseket foganatosítottunk. Nos, hát mi is egy hiba? Vegyük a hatos fóliát. Mi a hiba? A hiba akkor jön létre, amikor egy tranzakciót nem a jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően hajtanak végre, és így szabálytalan kiadásra kerül sor, amelyet a bizottságnak be kell jelenteni. Ennyit dióhéjban a hiba definíciójáról. Röviden azonban arról is beszéljünk, hogy mi nem tekinthető hibának, hiszen a közvéleményben nagy a bizonytalanság, hogy mi a hiba, mi nem hiba. Mi nem hiba tehát? A, illetve mit nem jelent a hiba fogalma? A hiba fogalma nem azt jelenti, hogy a pénzt elpocsékolták, elvesztették, esetleg eltűnt volna a szemünk elől. Nem erről szó sincs. Nem. Minden esetben a pénzt azon projektekre fordították, amely projektek számára előirányozták ezt a pénzt. Ám a projekt végrehajtása során, a pénz felhasználása során szabálytalanságok jelentkeztek például a közbeszerzés területén vagy hogy a közbeszerzési eljárás kritériumait nem vették figyelembe kellőképpen, vagy szabálytalanság mutatkozott az áfa megfizetése területén, vagy pedig az áfa visszatérítés területén. Tehát a hiba azért azt jelenti, hogy a pénz a projektbe került átutalásra, a projektet végrehajtották, de mindezek ellenére a kifizetések során szabálytalanságok mutatkoztak, olyan szabálytalanságok, amelyeket fentebb leírtam. Nagyon ritkán figyelünk mi fel a saját vizsgálatainkban csalásra olyan esetekre, amikor valaki szándékosan a közössége pénzforrásait próbálja, próbálja saját forrására megrövidíteni. Több okol van ennek, hogy kevésszer figyelünk fel a csalásra. Egyrészt azért, mert a csalás kérdésére nagyon figyelnek a tagállamok maguk is. Mi több nem csak figyelnek, hanem amint felhorgad a gyanú, a tagállam hatóságai megfelelő intézkedéseket tesznek. Van azonban még egy oka, hogy miért találkozunk ritkán a csalással, mégpedig, amikor felfigyelünk a csalásra, vagy pedig a leghalványabb gyanú megjelenik, hogy valahol csalhattak, mi azonnal riasztjuk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. Ez ugye a bizottság szintjén az OLAF, a csalás elleni hivatal, a tagállam szintjén pedig a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság. Ezután mind az Olaf, mind a Nemzeti Hatóság vizsgálatot folytat le. Rengeteg ilyen ügyünk volt egyébként, és nagyon gyakran ezek az ügyek azzal a felismeréssel ért, érnek véget, hogy nem történt csalás. Sajnos persze voltak olyan esetek is, ahol további vizsgálatra volt szükség, és ahol valóban vádemeléssel és bírósági eljárással majd ítélettel végződött az ügy. Ám még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon kevés esetben történik valós csalás. Röviden szeretnék szólni azon módszertanról, amelyet a becslések és számítások megalapozásául használunk. A számvevőszék nagyon világos statisztikai módszertant alkalmaz, amelynek segítségével minden évben egy pillanatfelvétel alapján, egy snapshot alapján vizsgálja meg az év helyzetét. Mindez összefügg a számvevőszék feladatával, miszerint, hogy át kell vizsgálni ezeket a struktúrákat. Azt mondhatjuk, hogy szerencsétlen megközelítés, ez egy több éves pénzügyi politika vizsgálatára, hiszen hogyha az N plusz 1 vagy N plusz 2-es évben veszük észre az N évben a hibát, akkor az időszak elejére visszavezetve végezzük el a korrekciót, biztosítandó, hogy az egész időszak alatt való kifizetések helyre kerüljenek. Azonban ebből egy olyan helyzet jöhet létre, hogy egy programozási idő végeze, végén, 7 év elteltével, amikor minden korrekció megtörténik, egy következtetéseket levonó véleményt lehet kialakítani a periódus egész ideje alatt elkövetett hibákról. Ám a számbevőszék megközelítése nem így működik. Éppen ezért a fennmaradó hibarátát a saját kezdeményezésünk alapján kell megvizsgálnunk a 94-99-es időszakra. És azt láthatjuk, hogy miután minden korrekció megtörtént a programozási időszak végén, a fennmaradási hiba századék hiba ráta sokkal-sokkal alacsonyabb volt, mint a számvevőszéke éves pillanat felvételei alapján tűnhetett volna. Ám a számvevők ugyanakkor jobban mondják, hogy az EU költségvetése formálisan mégiscsak egy éves költségvetés, ezért éves elemzésekre van szükség. hisz, azt hiszem, hogy a végső ítélet meghozatalához mindkét módszer alkalmazására szükség van. Nos, mi a gondolkodásunkban az éves, több éves megközelítést összevetve mi teljes egészében elfogadjuk a számvevőszék módszertanát. De Van itt egy problémánk, amikor hibákat kvantifikálni, számszerűsíteni akarjuk. Miért? Elmondom rögvest. A számvevőszék megvizsgálja ezt a kérdést, hogy fennáll-e egy hiba, milyen potenciális kárt okoz ez a költségvetésre, amennyiben a hiba kvantifikálható, számszerűsíthető, és ezen alapján hozza meg a számvevőszék végső ítéletét. Hogyha tehát egy számszerűsíthető hibát vizsgálunk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a tagállamtól vissza kell nyernünk, illetve a programhatóságtól vissza kell nyernünk a pénzt, és hogyha visszanyerjük a pénzt, akkor természetesen az arányosság elvét kell alkalmaznunk. Ezért a hibákat számszerűsítenünk kell, azért, hogy az arányosság elvében, elve alapján tudjunk eljárni. Lássuk, lássuk egy példát, a közbeszerzés példáját. A közbeszerzés területén a számbevőszék megközelítésében azt mondják, hogy egy kis hiba jelentkezik, azt mondják, hogy felejtsük el, spondját rá, mondja a számbevőszék a közepes, vagy a nehéz hibára azt mondják, hogy teljesen minden rossz lehet ám, hogyha mi vizsgáljuk ezt a hibát, azt arra a következtetésre juthatunk, hogy lehet, hogy történt egy hiba, ám az a kár, amelyet ez a hiba a közösség költségvetésében okozott, ez a kár korlátozott. És éppen ezért lehet, hogy csak 50, vagy 25, vagy akár csak 10 százalékát kell, hogy visszakérjük a költségeknek, az átutalt összegnek, figyelembe véve a hiba súlyosságát. És az ilyen esetben másként kvantifikáljuk, számszerűsítjük a hibát, mint a számbevőszét. Nem olyan gyakran történt ez meg, bár, de azt kell, hogy mondjam, hogy évente legalább egy vagy két olyan eset jelentkezik, ahol ilyen különböző megközelítéssel érünk mi és a számbevőszék. Hogyha pedig a mi elemzéseinket veszük figyelembe, megvizsgáljuk a számvevőszék jelentését és a tagállami igazgatási hatóságok jelentését, világosá válik, hogy két területen jelennek meg a hibák. Az első terület a jogosultság kérdésem, jogosultság kérdése rajzolja körül ezt a területet. Miről itt van szó? Van itt szó arról, hogy a projektek vagy projektrészek, vagy pedig különböző költségkérvények eh, nem voltak befogadhatók, nem voltak jogosultak. A másik probléma pedig a közbeszerzés területén jelentkezik, ahol továbbra is azt tapasztaljuk, hogy egy sor hiba zajlik, és egy sor szabálytalanságba ütközünk a tagállamokban. Különösen a regionális alap pénzeszközeinek felhasználására igaz ez, és a szociális alap pénzeszközeire, ahol a közbeszerzés kevésbé fontos, tehát itt a közbeszerzés kevésbé fontos, hanem itt a jogosultság területén merülnek fel a problémák. De lássuk a közbeszerzés kérdését, ezt a következő fólián láthatják. Először is gyakran azt láthatjuk, hogy a közbeszerzési ajánlatokat nem megfelelő módon értékelik. Rossz kritériumok alapján értékelik, vagy pedig az előre meghatározott kritériumok maguk nem kerülnek alkalmazásra, vagy nem megfelelően kerülnek alkalmazásra. Egy másik probléma, amelyel újton újra találkozunk, a tender, illetve a tender odaítélés folyamata, amely gyakran nem megfelelő módon kerül lezaj, lebonyolításra. Például, hogyha van egy új, egy nagy projekt, felmerül egy probléma, és az embernek extra munkát kell végeznie, vagy az idáig előre tervezett munkákat meg kell változtatnia. Nos, az ilyen esetben létezik egy tendencia a projekt promotorok területén, hogy azt mondják, folytassuk az idáigi munkát, tudjuk, hogy ők jelentős munkát végeztek, folytassuk a munkát. Nos, a közbeszerzési irányelv szabályai azt írják elő, hogy egy ilyen esetben, amikor bizonyos küszöböket átlépnek, új tendert kell kiírni és végrehajtani. És bizony, itt jelentkezik a probléma, amelyben leg, leggyakrabban ütközünk a tendereztetési eljárás során. Aztán a közvetételi követelményekkel kapcsolatban van probléma, ugyanis nem elegendő egy pályázati kiírást úgy közé tenni, hogy a minisztérium asztalára leteszünk egy papírt, amiben az áll, hogy most akkor pályázatot írjunk ki. Világos szabályokat kell követni, és néha bizony ezeket nem követik. Nos, a támogathatósági hibák Az egyik hiba a visszafizetetetlen költségeknek a visszatérítésével kapcsolatos, vagy pedig nem fel, megfelelően számolják a társfinanszírozási arányokat. Van egy olyan probléma, ami engem személyesen különösen aggaszt, és Lenát is, aki mellettem ül, ez pedig a retrospektív projektek problémája. Megpróbálom most néhány szóban megmagyarázni, hogy ez mit is jelent. A végrehajtási időszak alatt, tehát amikor a programokat végrehajtják, akkor megtörténhet, és bizonyos fokig meg is engedhető, hogy egy tagállam vagy egy régió egy olyan projektet fogad el, amelyet a múltban már nem országos pénzből végre hoztak, és akkor ezt társfinanszírozás szempontjából akarják megkérni. Én ezt nem szeretem, mert ez két problémához vezethet. Egyrészt az addicionalitás problémáját veti fel, másodszor pedig, mivel nagyon gyakran a projekt, amelyet a nemzeti szabályok alatt visel, vizsgáltak meg, mert csak nemzeti pénzekből ö, ö, valósítottak meg, azokat most EU szabályoknak megfelelően kellene végrehajtani. Nagyon gyakran a nemzeti szabályok sokkal lazábbak, mint az EU szabályok, tehát ami a nemzeti szabályok alapján megengedhető, sajnos hibát jelent az EU szabályok alatt. Idén sajnos többször kellett ezzel a problémával szembenéznünk. És nagyon hálás lennék, hogyha ezt a problémát megbeszélhetnénk még önökkel, amikor a következő időszaknak a szabályairól van szó. Van még egy kérdés, amelyről sokszor tesznek fel kérdés, ez pedig a földrajzi eloszlása a hibáknak. Minden évben látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek kitüntetik magukat azzal, hogy különösen nagy számú hibát találunk náluk. Általánosságban azt lehet mondani, hogyha a legrosszabb két-három esetet tekintjük, akkor ezek az összes hiba aránynak kétharmadát adják ki. Megpróbáltuk nem csak az éves értékeket tekinteni, hanem négy-öt éven, eh, évig nyújuló időszakban is megvizsgálni ezt, és azt megvizsgálni, hogy ez most évenként eh, változik, vagy pedig egy visszatérő probléma eh, van. Nos, az utóbbi öt évet tekintve a, a hibák állandóan Spanyolországban és Olaszországban fordultak elé de még Spanyolországon és Oroszországon belül sem általánosságban, hanem bizonyos számú régióra koncentrálódtak ezekben az országokban. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban léptünk, tehát ezen országok hatóságaival szorosan együttműködünk azért, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Most akkor nézzük a saját munkánkat. Évente a saját ellenőrzéseink során milyen fajta e, információkat kapunk az operatív oldalról. Itt az általános kép, tehát hogyha megnézzük a 300 néhány programot, 314 e, programot, akkor azt látjuk, hogy 90%-ában az az érzésem, e, az ellenőreim információi alapján, és azoknak az információi alapján, akik szoros figyelemmel követik a programokat, hogy a biztosíték, a garancia az meglehetősen jó. Tehát csak 10%-ban vannak problémák. A szociális alapokban a, a számok hasonlóak. Minden alkalommal, amikor lát, találkozunk ilyen problémákkal, akkor az az éves tevékenységi jelentésben fenntartásokat fogalmazunk meg azért, hogy azonnal foglalkozzunk ezekkel a problémákkal és ezekkel a tagállamokkal. Hogyha a 2010-es évet hozom fel példaként, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb probléma, amelyek fenntartáshoz vezettek 2010 végén, megoldhatóak voltak az illetékes hatóságok segítségével. Itt most zárójelben megjegyzem, hogy nagyon örülök annak, hogy egyre jobb együttműködést látok a tagállamok legtöbbjének részéről, amikor ezen problémák megoldásáról van szó. Nos, a problémák megoldásával kapcsolatban két dolgot teszünk. Először is megelőző lépéseket teszünk. Jelen vagyunk a monitorozó bizottságokban, a programok kiválasztását is nyomon követjük. Mindegyik ilyen monitorozó bizottságban van egy szakértőnk, a, aki felhívja a Monitoring Bizottságnak a tagjait a problémákra. Aztán évente találkozunk a hatóságokkal, és megbeszéljük az ország specifikus problémákat, és megvizsgáljuk, hogy milyen megoldásokkal lehet ezeket helyrehozni. Szinte folyamatosan megpróbálunk egy több oldalú vagy két oldalú megoldásokat találni, legalábbis iránymutatást mutatni a tagállamokban. Hiszek abban, hogy ez a megelőző tevékenység gyümölcsöző lesz. Ezen kívül korrektív, korrekciós lépéseket is teszünk, és idén szigorúak voltunk a fizetéseknek a felfüggesztésében, kifizetések felfüggesztésében. Tehát amikor problémákat láttunk, akkor felfüggesztettük a kifizetéseket, és leültünk a tagállami hatóságokkal, hogy megoldjuk a hibákat. Ha ez megtörtént, akkor folyosítjuk továbbra is a kifizetéseket. Idén volt az első év, amikor ezt szisztematikusan elvégeztük, és pozitív eredményeket látunk már, jó a visszajelzés a tagállamok részéről. Egy, van még egy kérdés, ahol ennek a szakbizottságnak a tanácsát követtük, ez pedig, hogy a saját ellenőrzéseinket azon esetekre koncentráljuk, ahol kockázatokat láttunk. Tehát a, a pénzösszegek esetében látunk kockázatokat, vagy pedig amikor azt látjuk, hogy a, az ellenőrző hatóságok még nem igazán állnak a feladat magaslatán. Most Lenára tekintek megint, amikor azt mondom, hogy kb. 70% a a kétharmada az audithatóságoknak most a megfelelő szinten dolgozik. Egy harmada még mindig igényli azt, hogy együtt foglalkozunk a kérdésekre. Amikor a saját ellenőrzésünknek az eredményei megvannak, akkor a számvevőszéknek a kéréseinek megfelelően járunk el. A közbeszerzést illetően a jövő szempontjából tudjuk már is, hogy szorosan együttműködünk a tagállamokkal, hogy elemezzük a hibákat, szemináriumokat tartunk nekik, képzéseket azért, hogy világosan megértsék a közösségi jogszabályokat. A támogathatóságot illetően már is megtettük, és a következő időszakban még jobban megtesszük, ez pedig az egyszerűsített költségeknek a használata. A tagállamok egyre inkább használják ezeket az egyszerűsített költségeket, és reméljük, hogy a következő időszakban az egyszerűsített költségeknek a szabályait is egyszerűsítjük, azért, hogy még pozitívabb legyen a reakció ezekre. A területeket tekintve a retrospektív projektekkel kapcsolatban a hibáikat illetően iránymutatásokat nyújtottunk az irányító hatóságoknak, és a, az audit trail kapcsolatban a 2007-2013-as időszakra bevezettük a részleges lezárást. Az utóbbi két hónapban a pénzügyi tervezés módszerét vezettük be. Ez egy új eszköz volt, vagy legalábbis egy olyan eszköz, amit most használtunk először jelentősebb mennyiségben és itt nagyon sokat együttműködtünk a hatóságokkal, hogy a problémákat megoldjuk. A 2014-es, 2020-as időszakról a biztos fog beszélni ma délután. Csak egy valamit szeretnék mondani, hogy igen, egyszerűsíteni szeretnénk továbbra is. Szeretnénk megőrizni a kockázat alapú audit megközelítését. Továbbra is szorosan szeretnénk támogatni azokra az audit hatóságokra, akik, akikben úgy érezzük megbízhatunk. Megpróbáljuk egyszerűsíteni az egész gépezetet, és bevezetni egy olyan rendszert, amelyet a vidékfejlesztési kollégáktól vettünk át. Ez pedig az, hogy egy éves számla elfogadási eljáráson veszünk részt, és ez az eljárás lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok és a kedvezményezetek 7 évnek a problémáit összegyűjtsön, és ezekkel ennek az időszaknak a végén foglalkozunk. Tehát egy ilyen fajta elszámolási eljárás, számla elszámolási eljárás szeretnénk bevezetni. Végül pedig négy-öt év tapasztalatával rendelkezünk már, amikor ma levonjuk ennek az időszaknak a tapasztalatait, azt láthatjuk, hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően, és itt meg szeretném önöknek is megköszönni a segítséget, a hiba százalékot sikerült jelentősen letornáznunk, tehát felére, méghozzá még az alá, mint ami a múltban volt, és reméljük, hogy ezt továbbra is fenntartjuk, tehát a következő években is érvényesül ez a trend. Ugyanakkor még mindig magas ez a hiba százalék, hiba arány, különösen a regionális politika területén, különösen a szociális alap területén, mivel ott különböző fajta kifizetések vannak. De itt is egyre inkább sikerült leszorítanunk a hiba arányt. Aztán a jövőben is szeretnénk javítani a rendszer, rendszeren. Az utóbbi öt évben nagyon sokat tanultunk, és erre fogunk építeni a 2015-ös időszak végéig, amikor az utolsó kifizetések történnek. De az utóbbi négy év tapasztalatait az új rendeletbe, új szabályozásba is belevesszük, azért, hogy a következő időszakban még, még egy új keretet is kialakíthassunk. Végezetül szeretném ennek a szakbizottság tagjainak, szeretnék a szakbizottság tagjainak nagy köszönetet mondani, hiszen az évek során, amikor ezekről a nehéz kérdésekről beszéltünk, akkor hasznos tapasztalat, tanácsokat kaptunk tőlük. Ugyanakkor az egész politikának a hitele ettől függ, épp ezért ezt meg kell tenni. Köszönöm szépen. Thank you, thank you. Nagyon szépen köszönöm, Dirk. Most szeretném megkérdezni, hogy vannak-e kérdések, megjegyzések? Köszönöm szépen, Áner úr, ezeket az információkat. Örülök, hogy póttakként itt lehetek ma, mert amit eh, ma bemutatott, az a mindennapi kenyerünk a másik bizottságban, a Kokobuban eh, nagyon gyakran foglalkoztat minket az a kérdés, hogy hogyan érjük el azt, hogy kevesebb legyen a hiba. Egyetértünk azzal, hogy a hibás kifizetések kérdése, itt a regionális alapokról beszélünk, természetesen az intézmények eh, szavahihetőségét is kétségessé teszi. Éppen ezért a hibahányarost állandóan csökkenteni próbáljuk. Gratulálunk a sikerekhez, amelyeket bemutatott. A számövőszék jelentése, az európai számövőszék jelentése az elmúlt év során, akkor 2009-et vizsgálták meg, a hibahányados felezését állapította meg. Tehát a 11-es 11%-os hibahányados helyett ez nagyobb fejezet, mint a regionális politika, ezt azért el kell mondani. Tehát a 11% fele most körülbelül. Most ezt tovább meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk még ez alá menni. A bizottság mentesítésének árnyék előadója vagyok, és a 2010-es év tekintetében szeretnék rákérdezni, hogy mit gondol 5% alá kerülhetünk? Mert akkor itt az Európai Számbevőszék színskáláján a pirosból a sárga mezőbe kerülnénk. Visszavonásról is beszélt. Nem tudom, hogy ez működik-e. De. Hogyha megállapítanak egy hibás kifizetést, és ezt visszavonással akarják korrigálni, akkor megszűnt a hiba. A kérdésem az, hogy ez a megszüntetett hiba hogyan jelenik meg a hiba számításnál itt a hibahányadost visszamenőleg korrigálják egy már lezárt járnál, vagy lezárt évnél, vagy van valamilyen más módszer. Ezt a számvevők székkel is szerettem volna megbeszélni, hiszen azt mondják, hogy két lehetőség van, vagy a hibát elkerüljük, vagy korrigáljuk. A korrektúra azonban csak is akkor követezhet be, hogyha a hibát felfedezték, és már beszámították. Logika szerint akkor legyen még egy megvizsgált vagy korrigált hiba számítás. A második pedig a megszakításokra vonatkozik. Költségvetés ellenőrökként nagyon örültünk annak, amit a foglalkoztatási főigazgatóság mondott nekünk, hiszen nagyon konzekvensek voltunk, és megszakítottuk azokat az operacionális programokat, ahol hibák voltak, jelentősen csökkent a hibák száma. És az Európai Számbevőszék zöld mezőjébe kerültünk. Ez óriási teljesítmény. Ez az eszköz ugyan ilyen intenzív szerepet játszik önöknél? Milyen gyakran kerül sor megszakításokra? Köszönöm szépen. Lambert van Nistelrooy. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, amely minden évben a legújabb fejlődést mutatja be. Szerintem most nagyon jó hogy ezt a jelentést az új rendeletek fényében vizsgálhatjuk, és így rögtön látjuk, hogy hogyan fejlődnek tovább a dolgok. Azonban itt a jelenleg zajló programtervezésről van szó. Én is örülök annak, hogy eredményesek voltunk, azonban ne örüljünk túl korán, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy itt az éves számok egy több éves programtervezési időből erednek, és itt természetesen lehetnek variációk. De összességében jól néz ki a dolog, nem mindig könnyű ezt megállapítani, hiszen legközelebb további különbségek lesznek az országok és a földrajzi régiók között. De jó, az eddigi tendencia nagyon pozitívnak tűnik számomra. Kérdésem pedig a következő. Mindig társfinanszírozásról, közös menedzselésről hallunk, tehát mindig eh, egy 50%-os vagy valamivel kevesebb százalékos társfinanszírozásról van szó. Ez eh, azt jelenti, hogy a tagállamoknak is eh, felelősségük van ezek a nemzeti menedzsment kijelentések azt jelentik, hogy a tagállamok az Európai Uniónak elmondják, hogy átveszik a felelősséget. Az Európai Unió részéről van kontroll, azonban kezetektől fogva tudjuk ezt. Én mindenképpen támogatom ezt, és nyilvánvalóan a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is egyetért ezzel. Azonban Szerintem eh, itt mégis vannak még problémák. Szerettem volna Áner úrtól megkérdezni, hogy vannak -e ezen a téren haladási tendenciák. Még egy pont. Mindig megállapítás nyer, hogy eh, a hibák tekintetében a szabálytalanságok elleni fellépés során a nemzeti ellenőrzés is erősebb, és a nemzeti tevékenység is erősebb. Az ellenőrzések száma pedig növekedett. Elég gyakran összességében 14-15 nemzeti ellenőrzés van, és a tagállamon belül az európai bizottság is megjelenik. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az ellenőrzések számát, amely egyszerű projekteknél is megvan, egy kicsit csökkentsük? Ez lenne az első kérdésem. A második, nem csak minket érdekel ez a téma, hanem a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is, hiszen ott szavaznak az új költségvetési rendről. Igazából ez a dolog még nem teljesen belátható. Beszéltünk nemzeti finanszírozásról, kockázat lehetőségekről, kölcsönökről, az Európai Befektetési Bankról. Ezt mind említette. Barozó úr is mondta, hogy eh, ezeknek az eszközöknek eh, a meg háromszorozódásával is lehet számítani. Jó, hát hogyha a bankokra is hagyatkozunk, az jó, pedig elképzelhető, hogy a bankok kijelentik, mivel garanciákat adhatnak, amennyiben két-három év múlva nincsen nyereség. Nem lehet, hogy az ellenőrzéseket annyira megnehezítik, hogy nem működnek a projektek. Felmerül bennem az a kérdés, hogy az új eszközök miatt érzett örömöt nem csökkenti egy kicsit ez, hogyha a következő években újabb és újabb ellenőrzésekkel számolunk. De ettől eltekintve nagyon szépen köszönöm a jelentést, nagyon jól alkalmazhatjuk, és intenzíven egyeztetünk majd a munkatársaival is. Köszönöm szépen. Jorgos Stafakakis. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Szeretném megköszönni Áner úrnak, hogy eljött ma délelőtt hozzánk, és hogy eh, ilyen érdekes prezentációt adott nekünk. Szeretném eh, a Regi főigazgatóságnak is megköszönni ezt a nagyon méreható ellenőrzést. Nincs kétség, hogy csak is, amennyiben tudjuk, hogy hol vannak a hibák, akkor tudunk foglalkozni velük, és hogy nulla százalékos hibahányadost érünk el. A prezentáció bemutatta, hogy a legtöbb programot sikerült lényeges hiba nélkül megvalósítani. Éppen ezért Szerintem még egyszer végig kell gondolnunk azt a vitát, amelyet a szabálytalanságok és a hibák témaköréről folytatunk minden évben. Elég gyakran nagyon negatív megjegyzéseket hallunk a megbeszéléseinken a kohéziós politikáról. Tényleg örömmel venném, hogyha Áner úr el tudna jönni a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságba is, és elmondani az új tényeket. Hogyan garantálhatjuk azt, hogy az összes programunk a lehető leghatékonyabban valósul meg? Hogyha megfelelő intézkedések megvannak, akkor a kiválaszthatóság területén meglévő hibák szerintem a hibák nagy részét teszik ki és még akkor is, hogyha nulla százalékos hibahányadossal dolgozunk, a közbeszerzés azt jelenti, hogy még mindig egy két százalékos hibahányados lehetséges. Szeretném megkérdezni Áner urat, hogy mit javasolna konkrétan, hogy hogyan tudnánk jobban foglalkozni a közbeszerzéses területekkel. És ha igen, akkor mik a javaslataik? Köszönöm szépen. Olcsik Vlaszek. Nagyon szépen köszönöm a szót, köszönöm a prezentációt, köszönöm a jelentést. Természetesen ennek az eljárásnak is megvan a saját történelme, és megpróbáltunk mi is világos szabályokat kialakítani az alkalmazottak képzése ebben a folyamatban, azoknak a képzése, akik hozzáférnek ezekhez a forrásokhoz, mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy most alacsonyabb a hibahányados. És pontos, pont itt a személyzeti kérdéseket vázolnám. Amit fontosnak tartok, az többek között az, hogy az ellenőrzések eredményeit tovább adjuk. Az ellenőrzése különböző szinteken zajlanak. Nagyon lényeges az, hogy az ellenőrzések rendszerének elismerést juttassunk, hogy ezek az ellenőrzések meglegyenek, és hogy ezek az ellenőrzések a kérvényező számára is hozzáférhetők legyenek. Így az eredményekből tanúságokat is levonhatunk, és elkerülhetjük a jövőbeni hibákat még mindig nem világos, hogy társ finanszírozott projektek esetében a magánpénzek sorsa mi. Elképzelhető, hogy világosabb szabályokat kell majd a jövőben alkalmaznunk, hiszen forrás hiányok vannak, és elképzelhető, hogy a társfinanszírozásba magántőkét is be kell majd vonni, hogy a projektjeinket megvalósítsuk. Vannak ajánlásai? kedves kolléganők és kollégák, nem tudom, hogy szeretne még valaki kérdést feltenni. Igen, parancsolj. Perez asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezeket az információkat. Köszönöm a képeket, amelyeket vendégünk mutatott nekünk. Az egyik fő célkitűzésünk az, hogy a hiba hányados csökkentsük. Nagyon örülök, hogy azt hallhattam, hogy 50%-kal csökkent a hibák száma. Spanyolország az egyik olyan országként szerepelt, ahol sok hiba van. Információim alapján, amelyeket a központi kormányzattól és az autonóm régióktól kaptam, szeretném megkérdezni, hogy elgondolkozott-e azon, hogy az alkalmazott módszer kiértékelésre kerül-e. Tehát elképzelhető, hogy adminisztrációs hibák is vannak. Tehát a hibákat könnyebb és nehezebb kategóriába osztotta. Elképzelhető, hogy ez a kiadásoknál is megjelenik? I would like myself to ask a question. Én magam is szeretnék tenni egy kérdést nagyon nagy erőfeszítéseket tettek önök, tehát az Európai Bizottság, hogy javítsák a tagállamok teljesítményét ezen a területen, a szabálytalanságok területén, az európai regionális politika körében. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy az európai regionális politika felhasználásának szabályai milyen keményen függenek az adminisztráció általános működésétől. Még hogyha javítjuk is a közbeszerzési eljárást, még hogyha jobban ellenőrzünk is, hogyha egy tagállam közigazgatása nem képes elkerülni a hibákat, nem jól működik, akkor nagyon nehéz lesz a közös végrehajtásokon a hibákat kikerülni. Remélem, hogy minél erősebben csökken majd a hiba százalék görbé a jövőben, de kérdésem mégiscsak az, hogy van-e információjuk arra vonatkozólag, hogy a hibák a tagállami adminisztrációi hibáiból jönnek létre, illetve látja ezt az összefüggést, hiszen tudjuk, hogy ez a szakpolitika ezt a szakpolitikát mindig ellenőrzik, auditálják, mindent megteszünk, amit csak, csak tenni tudunk, de ha egy tagállam maga nem hagyja végre az ellenőrzéseket, akkor ez problémát jelenthet. Tehát kérdezem, hogy ez ellenőrzés és a, a, a hibátlanság szigetén élünk-e, vagy pedig kihatunk-e a teljes végrehajtásra. Ezzel pedig megadnám Dirknek a szót, hogy válaszoljon az itt feltett kérdésekre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeiket és a kérdéseiket is. Igen, Jair úr, teljesen egyetértek önnel. Itt a szakpolitika hitele, integritása, sának kérdése merül fel. Ez az egyik oka annak, hogy számunkra ez miért egy ilyen nagyon fontos terület, és a jövőben is miért fog ilyen fontos szerepet játszani. Hogyha az elmúlt néhány évre tekintünk, 2006-ban és 2007-ben, valamint 2008-ban, legalább 11 12% volt a hiba százalék becslés. 2009-re ez legalább 3%-ra csökkent, ez pedig egy jelentős csökkenésnek mondható, de mint mondtam, azzal számolunk, hogy a jövőben ezen értékmezőkben fog fluktuálódni a hiba százalék, hiszen 2009-ben még nem minden tagállamot értékeltünk, különösen, illetve nem minden tagállamban zajlottak, különösen a legnehézkesebb, legnehezebb programok. Mindez azonban semmilyen módon nem szabad, hogy megakadályozom bennünket abban, hogy a hiba százalék általános szintjét minél lejjebb szorítsuk. Mélyen hiszek benne, ez pedig a kapacitásra vonatkozó kérdésre adott válaszom is lesz. Mélyen hiszek tehát benne, hogy a tagállamok adminisztratív kapacitása fontos szerepet játszik az ellenőrzés során. Két anekdótát szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Egyrészt ugye az idézőjeles várható problémákat azon tagállamokban látjuk, ahol a kapacitás építés még zajlik. És itt a mi részünkről azt tehetjük, hogy a lehető leginkább segítsük ezeket a tagállamokat, illetve az adminisztrációkat. Mondok egy példát. Az elmúlt periódus végén és a periódus elején például a tagállami kollégák képzésére nagy erőfeszítéseket fordítottunk. Ám hogyha ezeket kollégák eh, jó képzettséget kapnak, gyakran bizony megkapjuk tőlük a karácsonyi üdvözlőlapot, hogy szép volt a képzés, de talán meg se lep benneteket, hogy a Price Waterhouse-nál vagy egy másik magánpiaci cégnél dolgozom. Ez bizony probléma. Mit teszünk el probléma leküzdése érdekében? Próbáljuk meggyőzni a tagállamokat, hiszen nem tudtuk rábírni őket, hogy minden fizetést megemeljenek, illetve béreket megemeljék, de arra kértük őket, hogy a strukturális alapok segítségével a normális adminisztráció keretein kívül magasan képzett szakértőket alkalmazzanak olyan fizetésekkel, amelyel megtarthatóak. Ez egy vészmegoldás, nem egy végleges és nem egy minden szempontból megnyugtató megoldás. A másik példa, ez egy nagyon személyes példa, egyébként én magam tapasztaltam ezt. Itt a streamlining, a karcsúsítás és a közszolgáltatások visszafaradása, közszolgálatok visszafaragása nyomán egy-két tagállamban felmerült bennem a kérdés, nem akarom ezeket konkrétan megemlíteni, hogy vajon maradt-e még elég köztisztviselő szolgálatban ahhoz, hogy a megfelelő ellenőrzéseket végrehajtsák. Döbbenetes hiba százalékokkal találkoztunk itt. Értem én, hogyha milliárdokat, a közpénz milliárdjait költi el az ember, akkor nagyon konzisztens és nagyon erős administratív kapacitásra van szükség ahhoz, hogy a pénzek elköltését megfelelő módon igazgassák. Vannak ezen felül olyan problémák, amelyek nem a kapacitásokkal függenek össze, hanem sokkal inkább alkotmányos nehézségekre vezethetők vissza egy-két tagállamban. Hogyha például vannak tagállamok, ahol a nemzeti szint és a regionális szint között sok kapcsolat van, illetve hatásköri villongások vannak közöttük, itt bizony ennek néha bénító hatása lehet. És minthogy említettem, Spanyolországot még egyszer meg szeretném említeni, hogy nem Spanyolország egészével van probléma, hanem egy-két régió van, ahol fel tudtuk mutatni, hogy a problémák hol jelentkeznek. Másrészt ez arra is utal, hogy nem lehetetlen jó, jól kezelni és igazgatni a pénzek elköltését. Nos, hogyha ki, kijavítunk egy hibát, akkor két ügyet egymástól meg kell különböztetnünk. Egyrészt a bizottság a korrekciót regisztrálja, mi kezdtük ezt, mi kezdeményeztük a korrekciót, és természetesen bejegyezzük, hogy megtörtént a korrekció. A számvevőszéknek azonban más a megközelítése. Ők, ahogy mondtam, egy ilyen pillanatfelvételt készítenek, és minden egyes elköltött eurót úgy tekintenek, hogy ellenőrizhetik az elköltést. Az egy évre végzett felmérést elvégzik, és utána a következő évben teljesen új felmérést indítanak. Ám a hibák kiavításával nem törődnek. Nem tekintenek erre vissza. Például Máltán csak a példa okáért mondjuk egy hibát elkövettek, ezt felfedezzük, és jövő évre lehet, hogy Málta nem is kerül be a mintába. Ilyen módon az a tény, hogy a hibát kiigazították vagy sem, nem kerül figyelembe vételre, nem veszik figyelembe a számvevőszék megközelítésében. Egy másik kérdésre válaszolva elmondhatom, igen, megszakítjuk a programokat, ha erre szükség van. Különösen idén éveleje óta hiszen a 2010-es elemzés óta a 2007-2010-es időszakból sok pénzt nyertünk vissza. Hosszú volt a nyári szünet, de addig 18 megszakított programról tudok a regionális politika területén. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok és a illetékes hatóságok a legtöbb esetben nagyon határozottan válaszoltak, és szeptember óta pedig egy sor megszakított program számára a kifizetéseket újra lehet folyósítani, hiszen kiküszöbölték a hibákat. Ám, hogyha kétség merül fel, megállítjuk a programot. Hogyha pedig kétségünk van, de nincsen ö, kifizetési igény, akkor is egy eh, figyelmeztetési levelet, figyelmeztető levelet küldünk az igazgató hatóságnak, eh, mondván, hogyha egy kifizetési kérelmet nyújtana be ez a program hozzánk, akkor meg kellene szakítanunk a programot. Nos, a hatóságok hm, így eh, próbálják a hibákat kiküszöbölni. A tagállamok, és itt Van Nisztelrooy kollégával értek egyet, a tagállamok vállán nagyon nagy felelősség nyugszik e kontextusban. Azt merem mondani, sőt azt mondhatom, hogy a legtöbbjük tisztában van a felelősséggel, és igyekszik megfelelő választ adni a felelősségre. A felelősségből rá eredő kihívásokra. Ez a jó hír, de van egy kevésbé jó hír, és ez valóban a rendszer perverzitásaként írható le a következő. Mint hogy a közösségi pénz máma, közösségi pénz elköltését ma szigorúbb módon ellenőrzik, mint a tagállamok a saját költségeiket elemzik, ezért egy-két esetben egy olyan tendencia látszott kirajzolódni a tagállamokban, hogy ha egy gyanú egy projektben, akkor azt mondják, hogy felejtsük el az EU pénzeket, egyszerűen ne hívjuk le az EU pénzeket, akkor nem kapjuk meg az EU ellenőrzést. Ez persze az EU adófizető számára vonzó, de a nemzeti adófizető számára semmiképpen sem olyan vonzó. Tehát nagyon jó volna, hogyha ugyanolyan ellenőrzési fegyelmet gyakorolnának mindenütt az Európai Unió kiterjedt területén. Igaz bár, hogy még van mit tennünk az ellenőrzések átfedésének problémája kiküszöbölése területén. Éppen ezért a következő időszakra az elképzelésünk a következő. Hogyha bizonyos területeken jól zajlik az ellenőrzés rendszere, akkor a periódus alatt egy programot egyszer ellenőrzünk. Azokban az tagállamokban azonban, ahol a kockázatok magasabbak, mondjuk azért, mert a programok volumene nagyobb, csak a példakedvéért mondom ezt, biztosítjuk, hogy több mint egyszer ellenőrizzük. Hogy nem, ne ellenőrizzük többször, mint egyszer a programot, tehát hogyha a Nemzeti Hatóság egyszer ellenőrizés mi, akkor ez azért elegendő lesz. Egy ilyen megállapodás megköthető a Nemzeti Hatóságokkal. Persze, az Európai Számvevőszék tökéletesen független módon elemez, és a módszertan alapján is független kell, hogy legyenek. Minden nemzeti hatósági jelentést megkapunk, és a mi jelentéseink eredményeit megkapják a nemzeti hatóságok, tehát mindkét ellenőrző fél teljes áttekintést nyer arról, hogy a másik fél ugyanabban a programban milyen ellenőrzéseket foganatosított. Stavrakis úr, teljesen egyetértek önnel a következőben. Valóban problémának tekinthető, hogy az elmúlt években, legalábbis úgy tűnik nekem, a figyelmet túlon túl a szabály talanságra és a szabályosságra koncentráltuk. A jövőben pedig valóban azt is meg kell vizsgálni, hogy egy program igazi eredményekkel jár-e vagy sem. Elképzelhető egy kitűnő program, amelyet kitűnően és szabályszerűen hajtottak végre, de a fejlesztésre vagy a foglalkoztatásra való hatása tulajdonképpen elhanyagolható. Tehát felmerül a kérdés, mit érte program, érte valamit. Tehát valóban fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történik a tagállamban, a régióban, ahol a programot haj, végrehajtják. Sajnos a regionális politika területén gyakran évek múlva tudjuk meg, hogy mennyire volt sikeres a program vagy sem ezért a következő programozási időszak számára egy olyan módszertant készítünk elő a tagállamokkal együtt, ahol a program performanciáját indikátorokkal láthatjuk el. Tehát a program performanciáját indikátorokkal láthatjuk el. És így ezt a szempontot sokkal fontosabb helyi értékhez juthatjuk, tehát a szempontot helyi értékhez juttatjuk. Igen. Vlaszak úr, még mindig van mit egyszerűsíteni. Mi több, álhatatosan egyszerűsítünk is. Ám nem csak az új, a jelenlegi időszakra, hanem a következő időszakra is nyitottak vagyunk minden egyszerűsítési javaslat irányában. De örömmel mondhatom, hogy azért a gyakorlatban egy sor egyszerűsítés történt meg, és ez a következő programozási időszakban valósággá is válik. Ezen felül a következő programozási időszakban, bár bocsássanak meg, hogyha tévedek, de ha jól emlékszem, a nemzeti társfinanszírozási részt ki lehet pótolni más forrásokból, tehát nem csak közpénzekből finanszírozhat majd a tagállam, társfinanszírozhat majd a tagállam. Az a benyomásom tehát, hogy jó úton haladunk, nagy erőfeszítéseket tett mindenfél és minden oldal. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok győződve rólam, hogy a szabályosság tekintetében a hiba százalékot még csökkenthetjük. Minél alacsonyabb a hiba százalék, annál inkább tudunk a performancia egyéb aspektusaira, tehát a performancia egyéb aspektusaira koncentrálni, és annál inkább jól tudjuk felhasználni ellenőrző kapacitásunkat főigazgatóságunkban. És azt remélem, hogy legközelebb, amikor jövök, még újabb hírekkel szolgálhatok erről a fejleményről. Ma azonban az volt a célom, hogy beszámoljak önöknek a szabályossági vizsgálatról. Köszönöm szépen a türelmüket, köszönöm a figyelmüket, köszönöm támogatásokat és köszönöm, köszönöm, köszönöm a kitűnő együttműködést önökkel. Köszönöm szépen, Dirk! Még egy valamit szeretnék mondani, mint hogy javul a kapacitás performanciája, és a szakpolitika eredmény eredményorientáltabb lesz. Azt reméljük, hogy a DASZ-ról való és a mentesítésről szóló vita, vitát a szakpolitikai intézkedések teljesítményéről szóló vitával párhuzamosan bonyolíthatjuk le. E így nem csak a hiba százalékra koncentrálunk majd, hanem más kérdésekre is. Tehát valóban számítunk a bizottságra ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezzel lezártuk a délelőtti üdést. Három órakor találkozunk a nemzeti parlamentek képviselőivel, Hán biztossal és a lengyel elnökséggel. Köszönöm szépen!